Okay, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Akkor megnyitom a délutáni ülést. Három jelentésünk van ma. Az első fehér könyv első eszmecsere Mathieu Grossi a szó. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a fehér könyv, ami előttünk van, ezzel kapcsolatban kell egy első eszmecserét folytatnunk. Nincs sok időnk, de azért elég időt fordítunk arra, hogy ezt a témát kidolgozzuk. Ez a bizottságnak az elképzelése jelenleg. Én úgy gondolom hogy nagyon gyorsan, nagyon gyors és konkrét javaslatokat kell tennünk, és pragmatikus megközelítést kellene alkalmaznunk. Ha már fehér könyvről beszélünk, akkor tudjuk, hogy nem először születik egy ilyen könyv, úgyhogy jó lenne, ha először a történetét beszélnénk át, hogy a múltban milyen szélokat tűztünk ki, hogy ezek megvalósultak-e. Például a széndiokszid kibocsátás csökkentése, a társadalmi harmonizáció és a költségek internalizálása. Ha az a válasz, hogy nem teljesítettük ezeket a célokat, akkor miért nem? Először is, mert nem tudjuk őket fontosnak, másodszor, mert nem voltunk rá képesek, hogy elérjük őket. Az e- a második ilyen előzetes megjegyzésem az az, hogy 2030-2050-ig szól ez a fehér könyv. Ez alapjában jó elképzelés, csak hogy az elmúlt hónapok tapasztalatai a tanácsal azt mutatják, hogy veszélyes területen járunk. El tudom képzelni, hogy sokan egyetértenek a javaslattal, mert azt mondják, úgyis mindegy 2040-2050-ben kell őket megvalósítani. Pedig most is lenne tennivalónk. Így aztán, amikor mi itt a parlamentben lépünk, akkor gyakorlati javaslatokat kell tennünk. Ehhez szerintem koncentrálunk a következő tíz évre, hagyjuk az utána a következő időszakot, és konkrét javaslatokat tegyünk, hogy mi milyen elvárásokat támasztunk a közlekedés területén. Egy évvel ezelőtt, nem akarok újra vitát nyitni erről, de egy évvel ezelőtt hatékonyabb társmodalitást jelöltünk ki célként, amihez megállapítottuk, hogy először az emberi, másodszor a gazdasági faktorokat kell figyelembe venni. A célunk az volt, hogy átláthatóbb legyen az együttműködés a közlekedés területén. És a munkafeltételeket és a környezetvédelmét is figyelembe vegyük, ezen kívül a biztonságot és a harmonizációt. Szerintem ezek olyan célok, amik visszaköszönnek most ebben a dokumentumban, de még jobban ki lehetne domborítani őket 2010-2020-ban. Energia. Nem csak mondatokban, hanem konkrét adatokban is meg kell, hogy jelenjen már végre. Az, hogy 2050-ben mi a cél, arra még ráérünk. A közúti közlekedés csökkentése, a széndiokszid kibocsátás csökkentése a légiközlekedésben és a tengeri közlekedésben. Ez lenne a kiinduló pont, ami a piacok nyitását illeti. Elvileg a nyitott piacot támogatjuk. De ez nem jelenti azt, hogy az árak is kinyílnak, Két évvel ezelőtt a kabotást, illetően a közúti közlekedésben nagy vita volt. Már akkor elmondtuk, hogy egyre többen olyan piacot akarunk, ahol azért élnek valamiféle szabályok. Nem lehet azt megengedni, hogy az egyik oldal az a szabályoknak engedelmeskedik, például a környezetvédelem területén, a másik oldal pedig mindig nyitott piacokat követel, de nem engedelmeskedik a szabályoknak. Konkrét, realisztikus célok. Ez szerintem azt is jelenti, hogy a bizottsággal és a tanácssal egyértelműen beszéljünk. Az elmúlt hónapok során a vitában és ma is, például a vasúttal kapcsolatban, egyértelművé teszi, hogy mi itt a parlamentben nagy többséget, célokat állapítunk meg, és ezek gazdaság és közlekedési célok is, de aztán a tagállamok ezek nem foglalkoznak vele. De ami még rosszabb, hogy utána a tagállamokban olyan szabályokat állapítanak meg, amelyek közvetlenül kihatnak a munkáltatási körülményekre, és utána még azt is mondják a tagállamok, hogy na, ez is Brüsszel miatt van, és az Unió miatt. Úgyhogy ez mutatja, hogy mennyire nem koherens a közlekedés politika nagyon sok országban. Ennek a parlamentnek erős kézzel kell döntenie, ragaszkodjunk a szabályokhoz, legyen nyílt piac, de a nyílt piac nem jelent se dömpinget, se környezetkárosító dömpinget. Se nem jelenti azt, hogy alássuk az alapelveket. Ha egyetértenek a kollégák, akkor a hatékonyság, biztonság, környezetvédelem közlekedési módokban pontról pontra átvesszük, egy dokumentumban, rámutatunk a múlt hiányaira, és válaszul konkrét reakciókat, akciókat azonosítunk be. A bizottság dokumentuma nagyon érdekes dokumentum, de túl messze mutat túl 2050-ig, szerintem mi koncentráljunk a következő tíz évre. Ez a bevezető, örülök az együttműködésnek, itt a szakbizottságban, és remélem, hogy pozitív üzenetet küldhetünk a jövő Európájának közlekedését, illetve elnök, köszönöm szépen Gross úr, Jegle asszony, Jége asszony a bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretném felhasználni az alkalmat, hogy megköszönjem a bizottságnak azt a támogatást, amelyet kapott a fehér könyvvel kapcsolatban. Köszönöm Matthew Grossnak a e, jelentését az egységes európai közlekedési térség megvalósításához készített úti tervvel kapcsolatban. E, a e, szakbizottság az első, amely információt kap a fehér könyvről. Kallas alelnök bemutatta a szakbizottságnak, és azóta ö, sok alkalom volt erről vitázni. A fehér könyv ö, sok reakciót vont ö, maga után, általában pozitívakat. fel szeretném felhasználni az alkalmat, hogy néhány nap, elmondjam, hogy néhány nappal ezelőtt a közlekedési minisztériák a tanácsban ugyanezt a témát megvitatták, és hadd idézem hogy üdvözölt, örömmel üdvözölték a fehér könyvet, mint nagyon értékes dokumentumot, amely hozzájárul a szektor fejlődéséhez, és ahhoz, hogy el érni a környezeti célokat. A tagállamok megfelelő alapnak tekintik a jövőbeni közlekedési intézkedések meghozatalához. A politikai döntéshozók gondolkodhatnak másként különböző kérdésekről, de megnyugtató látni, hogy egyre nagyobb a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell válaszolni a kihívásokra, és hogyan kell megfogalmazni az ambiciózus célokat. Úgy gondolom, ez abból származik, abból a felismerésből, hogy a gazdasági, szociális és környezeti célok egyre inkább összefüggenek. Hogyha megnézzük, a, a, akkor azt találjuk, hogy egyformán kell az üzemanyag költségeket csökkenteni, és a szennyezés ellen fellépni. Fenntartható kell maradjon a közlekedés, így lehet a világpiacon versenyképes az iparunk. Hogyha jobb a tömegközlekedés, akkor a társadalom a vállalatok működését is jobban tudja szolgálni. A mennyiségi célokat is kitűztünk. Minden reakció pozitív, és a fehér könyv szeretné elérni a teljes integrációt a célok között. A képviselők biztos emlékeznek arra, hogy 2001-ben modellváltást javasoltunk, 2006-ban komodalitást, 2014 ben pedig modális integrációt javasoltunk. Nagyobb hatékonyságot kell elérni a volumenek konszolidálásával. Az azt jelenti, hogy minden módozatban nagyobb lehessen a terhelés, beleértve a hajózás. A növekedés a közúti forgalomban is folytatódni fog, ezért a logisztikán továbbra is kell dolgozni. A közlekedési hálózat multimodális legyen, ne különböző nemzeti rendszereknek az összekötése. Grós úr is egyetértett ezzel. Szeretnénk a belső piacot megerősíteni, illetve a TNT rendszert, és ehhez felhasználni a technológiát teljes modális integrációt szeretnénk így előre lépni. Ez a válasz a fenntarthatóság kihívására, a mobilitás fenntartására a vállalatok és a polgárok számára. Ez az egyetlen opció, ezért eh, kell azt a politikát támogatni, amely a szociális, gazdasági és környezeti prioritásokat összeegyezteti. Eh, a eh, nyilatkozat nem azt szolgálja, hogy az irányítás eddigi formáit megcáfolja. Hölgyeim és uraim, végezetül hadd mondjam el, hogy jeleztük, milyen akciókat fog a bizottság kezdeményezni a következő tíz évben, reméltek még MM mandátum alatt. Ezek nagyon konkrét javaslatok, és megfelelnek a kitűzött céloknak. Néhányról beszélnek. Vasúti területen megnyitni a piacot, nyílt pályázatokat kiírni a technológiával kapcsolatban pedig hosszú távú ambiciózus célokat fogunk megfogalmazni energetikai területen, és az infrastruktúrát illeti, és a finanszírozás nagyobb kondicionalitást az EU alapok felhasználásában. Az euró végnetán továbbra is kívánunk dolgozni, illetve az adó torzítást tovább csökkenteni, ami a helyi közlekedést, szállítás illeti helyi mobilitási terveket szeretnénk támogatni. Ez a záloga annak, hogy elérjük céljainkat óriási változások láthatnak, látható már is. Egyesek ezt forradalomnak nevezik. Remélem az Európai Parlament a stratégiánkat, erőfeszítéseinket támogatja, és továbbra is együtt dolgozhatunk közös céljaink érdekében. Ezeket le kell fordni, ezeket a célokat akciótervbe. A szeptemberi következő ülésen kerül sor ennek megvitatására szívesen eszmét cserélünk önökkel a fehér könyvről. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mrs. Jäger. Köszönöm szépen. Most pedig a frakciók hozzászólói. Szedelova asszony, szocialisták részéről. A vize Evropské komise do roku... Köszönöm szépen. 2050-ig terjedő jövőkép a bizottság részéről egy nagyon fontos dokumentum, amely kijelöli a közlekedés politika jövőjét, de ez más politikákra is kihat, amelyekkel össze kell hangolnunk. Ez nem csak az energiaszektort, érinti, hanem az egészségügyet, biztonságot, környezetvédelmet. Szerintem ez egyértelmű. Így aztán nagyra értékelem a fehér könyvet, nem csak a vita, vitánk alapjául, hanem úgy is, mint egy olyan keretet, amely szükséges lesz ahhoz, hogy specifikus, realista lépéseket tudjunk beazonosítani 2020-ig a megfelelő jog és pénzügyi eszközöket. Tudnunk kell, hogy a bizottság konkrétan milyen lépéseket tervez. A fehér könyv korábbi dokumentumokon alapul, a 2001-es és a 2006-os fehér könyvön. A parlamentnek az a feladata, hogy 2010-től kezdve megtervezte a közlekedés jövőjét. Ez magában foglalja azt is, hogy a 2001-es célokat mennyire sikerül elérnünk. A régi célkütőzések ugyan még mindig érvényesek, de újakat is kitűztünk. A fehér könyv egyedülálló lehetőség arra, hogy egységes európai közlekedési területet jelöljön ki. Ez 27 tagállamból áll, 27 különböző kiinduló pozícióban. Ez nagyon fontos kihívás, hiszen az infrastruktúra szintje nagyon eltér az egyes tagállamokban, nyilván ez behatárolja az elérhető célokat. A fehér könyvet illetően olyan eszközöket kell megvalósítanunk, amely a az infrastruktúrák egymáshoz közelítését célozza a tagállamokban. Az intermodalitás nagyon fontos eleme ennek a jelentésnek, ez a hálózatok összekötését jelenti a gyakorlatban. Ehhez nagy beruházásokra és pénzforrásokra lesz szükség. Így aztán az üzenet az legyen, a különböző közlekedési módok összehangolása és együttműködtetése, nem versengése. Urbánus, városon belüli és hosszú távú közlekedés. Ez is célunk, de mindenek előtt a megvalósítást kell szem előtt tartanunk. Nagyon nagyra törő ez a dokumentum, de még egyszer mondom, a tagállamok potenciálja a megvalósítást illetően eltér. Én támogatom a fehér könyv megközelítését. Tíz célkitűzést jelöl ki, ezeket támogatnunk kell, de a szubszidiaritást illetően nagy lesz a vita, a városi mobilitást, az alternatív meghajtású gépjárműveket illetően. Ehhez azonban arra van szükség, hogy nagyobb flexibilitást valósítsunk meg. Ki kell dolgoznunk a megfelelő keretet európai szinten. Ugyanez érvényes például a széndiokszid kibocsátás csökkentésére. Ezen kívül a külső költségek eh, internálása illetve a szennyező fizet elvének szem előtt tartása. Ezeknek alkalmazáson minden közlekedési módra kihat. Ezen kívül az új technológiai újítások, ezeknek a figyelembevétele is nagyon fontos, az emberek észterű közlekedésre tanítása. Ez a könyv a munkáltatási lehetőségekre is utal, 10 millió embert foglalkoztatunk ebben az árban. Erre figyelnünk kellene, ami a munka minőségét és biztonságát illeti. Ezzel kapcsolatban fontos az oktatás, továbbképzés és a szolgáltatások minősége. Biztos vagyok benne, hogy a versenyképesség és a hatékonyság és a minőség kéz a kézben járnak. Így aztán minden támogatók, amely a szolgáltatások minőségét a teher és személyszállítás során biztosítja. Továbbá a fogyasztók viselkedése. Én a tudatosító kampányok híve vagyok. Végül az állampolgárok támogatása, az európai közlekedési politika támogatása csak ez segítheti elő a regionális, nemzet és uniós szintű politikát. Köszönöm. Group, Mrs. Köszönöm szépen. Eh, Májszen asszony, Alde. Köszönöm szépen. Európa számára ez a politika nagyon fontos. A belső piac gerince minél jobban halad a közlekedés, annál jobb mindenkinek Európában. Ezzel, azon, ezzel kapcsolatban azonban az emissziókereskedelem és a környezetvédelme nagyon fontos. Ezen kívül, hogy kényszeríthetjük rá a közlekedést, és egyetértek a raportőre, hogy elérjük azt, hogy működjön, hogy mindenki mindenhez hozzáférhessen, a versenyképesség megvalósít, megvalósuljon, de mi is elérjük a célokat. Környezetvédelem, biztonság, idősek védelme, utasok jogai. Ezeket mind figyelembe kell vennünk. Ehhez fejlődnünk kell. Segítik ezt a technológiai vívmányok, olyanok is esetleg, amelyek jelenleg még nem is működnek. Például az okos közlekedési megoldások, például a vezetőt segítő automatizált megoldások terén biztos lesznek még olyan vívmányok, amelyekről még nem is hallottunk. Most azonban a leghatékonyabb megoldást kell keresni. Ebb, egyen, ebben egyetértek a bizottsággal, csak hogy ehhez számokat kell. 2030-ig a közúti forgalom 30%-át sínre kell terelni, olyan esetben, amikor a 300 kilométeres távot meghaladja az út. Ahhoz, hogy a célokat mérni tudjuk, kellenek a számok. Csak hogy van annak értelme, hogy minden régiónak ugyanazokat a számokat szabjuk meg? hiszen a régiók eltérnek. Eltér az, hogy milyen közlekedési formákat használnak, a közlekedési módozatok is eltérnek, ezért egyénre szabott megoldásokat kell találnunk, és szerintem a százalékokkal vigyáznunk kell ezen kívül. Múlt héten megnéztük a folyami hajózás helyzetét. Mielőtt elmentünk erre a kiküldetésre, mindig azt gondoltam, hogy a folyami hajózást erősítenünk kell. Nem csak 300 kilométert meghaladó távokon, hanem az alatt is. Hmm, például a terheket jobban lehetne és környezetbarátabban szállítani folyami úton, mint közúton. Ezen kívül optimális az lenne, hogyha egy multimodális hálózatot valósítanánk meg, trimodális folyósókat vezethetnénk be, hiszen így lehetnénk környezetbarátok és hatékonyak urbánus mobilitás, nagy kihívás, hogy lehetne azt megoldani, hogy a tömegközlekedést fejlesztjük, de ugyanakkor az egyéni közlekedési módokat se hátráltassuk. Hosszabb távon nem csak a terheket, hanem a személyszállítást is meg kell oldanunk, hogy hogy szállítsuk környezetbarát módon. Például olyanok számára, akik Európában utazgatni akarnak, azoknak az E jegyek rendszere nagyon fontos. Például. Ha mindig az a kedvenc példám, hogyha Brüsszelből Madridba megy az ember, hogyha az ember az interneten nem kap erre információt, akkor neki se indul az útnak. Kan, Obwohl ich überhaupt nichts gegen die Flüge sage. És ami a repülést illeti, itt is meg kell, biztosítanunk kell, hogy legyen választási lehetőség. Ezen kívül. Figyelembe kell vennünk, hogy a beruházási bank, az euró kötvények mit tesznek lehetővé, honnan szerezzük meg a pénzeket. Ez döntő fontosságú. Végül én fejlődést szeretnék látni, a célok szem előtt tartását, de ugyanakkor az egyéni választási lehetőségeket is meghagyjuk. Thank you very much. Köszönöm szépen, ECR Bradborn úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, mivel ez egy első eszmécsere, vissza kell térnem az a kiinduló ponthoz. Európai közlekedési politika, európai közlekedési térség szükséges. Miért? Azért, mert ki kell szolgálni az egységes európai piacot. Ez a az európai közlekedési politika hozzáadott értéke. Semmi több. A fehér könyv, amiről vitatkozunk most, részben megfelelő ennek fényében. Egyetértek azokkal a véleményekkel, amelyek azt mondják, hogy realista módon nem eh, lehet a mobilitást fékezni, de a fehér könyv bizonyos mértékben a gyakorlati eh, dolgokat a nagy elvekkel kombinálja. Egyszer gyakorlati dolgokkal foglalkozik, máskor eh, pedig megfontolások vannak benne, eszmefuttatások. Vízió és ez a vízió nem megfelelő. Hogyha 40 évet visszamennénk, arról van szó, hogy 2050-ig gondolkodunk. Hogyha visszatérünk 1970-re, hát gondolom a legtöbben emlékeznek rá, az ilyenfajta víziós dokumentumok 1970-ben hát úgy néztek ki, hogy repülnek az autók, és 45 perc alatt el lehet jutni Londonból Sydneybe. Hát nem sikerült idáig eljutni. Ezek a 40 éves előretekintések eh, nekem nem jönnek be, nem realisták nem csak az általánossággal foglalkoznék, hanem javaslatokkal is. Mm, arról van szó, hogy ö, kitiltsuk az autókat a városokból, belvárosokból. Ez értelmetlen. Ö, arról van szó, hogy ö, megadóztassuk azokat, akik a városban autóznak. Ennek ellene vagyok. Ez social engineering, a társadalom átalakítása. Nem. A piac kell irányítsom. Máshol pedig a hagyományos üzemanyagú járművek kivezetése, megszünte, fokozatos megszüntetése Hát erről nem beszélhetünk. Maradjunk realisták. Nagyon kritikus vagyok, tudom. Egyes részek tényleg érdemesek a támogatásra. Még egy-két percet, ha kaphatok. A TENTÉ programmal kapcsolatban egyetértek a bizottsággal. Nagyon szűkösek lesznek a következő években a közlekedésfejlesztési alapok, amiket, e, azok az pénzügyi eszközök, amiket fel lehet használni a közlekedés fejlesztésre. Egyetértek az egységes európai égbolttal kapcsolatban a bizottsággal. Ezt a lehetőleg gyorsabban meg kell valósítani. A finanszírozás egységesítése is szükséges. Nehéz helyzetben vagyunk, a jövőben is abban leszünk, ezért a maximumot kell kihozni abból, ami rendelkezésre, és nem kell azt remélni, hogy egy végtelen zsákból húzhatjuk ki a pénzt. Összefoglalva, elnök úr, mint mondtam az elején, vannak jó dolgok a fehér könyvben, és sok, amivel nem tudok egyetérteni. Alapvetően nem tudok egyetérteni ezzel a vízióval a piacra kell gondolni, arra kell gondolni, hogy az egységes piacot kell segítenünk, semmi többre. Kramer úr, zöldek. And Mr. Bradburn says... Mikor Bradburn úr azt mondja, hogy a piac igazgat, Aber im Verkehr ist der Markt zerstört. Und zwar durch politischen Willen. Wir geben 30 Milliarden Euro den Airlines, damit wir billig fliegen können. 30 milliárd eurónyit adunk a légitársaságoknak azért, hogy olcsó jegyeket tudjanak biztosítani, de ugyanakkor semmit nem adunk a vasúti szolgáltatóknak illetve vasúti szolgáltatásokat nem támogatjuk. Aztán léteznek kötelező adók, a vasúti forgalom tekintetében, ez teljesen megfolytja a piaci tevékenységet. Miért foglalkozunk a, a közlekedéssel. Azért, mert hogy az Európai Unió tekinti, hogy a CO2 kibocsátást kell csökkenteni, és mindaddig, ameddig a mobilitási feltételeket nem változtatjuk meg, addig foglalkoztatnunk, foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel is. És ne felejtsük el azt, hogy a 30%-os kibocsátási részarányért a közlekedés felelős. Ezt látjuk a 90-es évek elejétől, és attól a mi következett be, mint az adat akkori, az, hogy 30-35 százalékkal növekedett még a közlekedési forgalom. Tehát gyakorlatilag ezzel a növekedéssel minden egyéb területen tett erőfeszítést a üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentésére megsemmisítünk. A német kormány semmit nem tesz, csak általános politikákat hagy jóvá, de ugyanakkor a közlekedéssel nem foglalkozik. A kiotói tárgyalások során gyakorlatilag nem is foglalkoztak a közlekedéssel. Éppen ezért azért nagyon fontos az, hogy akkor, amikor a bizottság megállapítja, hogyha ezen a területen nem lépünk elé, előre, akkor semmit nem fogunk tudni teljesíteni az éghajlatváltozási célkitűzéseink területén. Na most. nem arról ö, van szó, hogy itt teljesen megváltoztassuk a folyamatokat a 300 kilométeres távlatok tekintetében, de emlékezik mindenki a korábbi célkitűzésekre, amelyeket megfogalmaztunk a közúti forgalomnak a csökkentésére. Nem sikerült teljesíteni a korábbi célkitűzéseket. Aztán született egy újabb könyv, egy újabb fehér könyv Báró úr ideje alatt, aztán ez se valósult meg, csak döntöttünk a komodalitás mellett, az együttmodalitás mellett, de mégis nem jutottunk előre. Hogyha a mostani fehér könyv lehetővé teszi, hogy egy kis kerülővel mégis tovább lépjünk, és hogy a közúti közlekedést áttereljük a vasúti forgalmazásra, illetve a vízi szállításra, akkor azt hiszem, hogy ez egy kedvező fejleményt hozna az Európai Bizottság azt irányult, írtotta elő, hogy tíz éven belül mindenképpen az ilyenfajta változások kívánatosak. A jelenlegi biztos ugyanakkor már világos, hogy a következő évtizedekben nem lesz a ö, kormányzói poszton. Éppen ezért akkor, hogyha csökkenteni akarjuk a kibocsátásokat, mégpedig 20%-kal, akkor el kell járnunk aktívan, azaz 1%-kal kell csökkenteni azt évente. És ez gyakorlatilag az egyéb célkitűzések tekintetben 5%-os erőfeszítést igényelne. De ha nem sikerül elindítani a folyamatot, akkor sohasem fogunk tudni előre jutni, és 2020 után az 5%-os csökkentést nem fogjuk tudni teljesíteni. Tehát, hogyha most itten keresztbe tesszük 20 éven keresztül a karjainkat, és azt gondoljuk, hogy majd egy égi mannaként fog az ölünkbe pottyanni a kibocsátás csökkentés, akkor óriásit téve, ami pedig 2030-at illeti. Ha addigra teljesítjük a célokat. és ugye a 90-es év a referencia év, és hát azóta 35%-kal növekedett a közlekedési terhelés. Hát gyakorlatilag miközben az ipar csökkenti a kibocsátását 10 at mi még mindig azon a terhelésen leszünk majd 2020-30-ban, amelyen ö, a 90-es években tartottunk gyakorlatilag el is felejtjük, hogy milyen célkitűzésről van szó. Aztán léteznek a derogációk, a mentességek. Az öldek egyesek azt mondják, azt akarják, hogy abszolút hagyjuk, hagyjunk fel a, közlek, a szállítási tevékenységet és közlekedési tevékenységet. Márpedig szó sincs erről, hogyha például a skandináv partokon ö, harásznak ki ö, halakat, és Marokkóig szállítják ezeket a halakat hűtött teherautókban, aztán visszahozzák ezeket a halakat már feldolgozott formájában, mert hogy barokkóban olcsóval feldolgozott, és akkor így kerülnek vissza a halak majd Oszlóba, akkor gyakorlatilag mi történik az, hogy az ipar jól jár, miközben a környezet, védelem és a fogyasztók megfizetik a cehet. No, hát ez, ez nem elfogadható, ezért kell elfogadható kereteket kialakítani, elérni azt, hogy itt megváltozzanak a, a feltételek, hogyha a szállítás olcsó, és a környezetnek a terhelésen pedig drága, akkor ez egy olyan feltételrendszer, amely a változatlan feltételek között nem vezet eredményre. De idézhetik más példákat is Spanyolországból is, és például azt, hogy van, ahol fizetősek a strádák, van, ahol nem, tehát például a strádák fizetősek, az egyéb forgalmi utak pedig nem azok, akkor akkor hát ennek is megvan a következménye, Már pedig az EBE, az Európai Bizottság e tekintetben nem tesz semmit, meg kell, hogy változtassa itt a feltételeket, ha nem így történne, soha semmilyen célra és eredményre nem jutnánk. Végezetül, azt hiszem, hogy ez egy jó alap. Ez egy jó alap, jó javaslat, de, de még további javítása, fejlesztése így, ö, szorul, és meg kellene az általános hangulatot is változtatni minden szempontból számunkra és a gyermekeink és számára. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Gross úr, a prezentációját. Nagyon fontos témáról van szó, és valóban úgy vélem, hogy egy nagy álmot, egy nagy ambíciót kell, hogy itt összhangba hozzunk a valósággal, figyelembe véve a jelenlegi infrastruktúrákat, a válságot is, eh, amely hát megfogja az erőfeszítéseinket már egy bizonyos ideje. Hatalmas erőfeszítésre van tehát szükség. Jelentős célkitűzéseink vannak 2050-re, Ugyanakkor szembesülünk a jelenlegi valósággal, azt be kell építeni az eljárásunkba. Ugyanakkor nem a nulláról indulunk. Megvan a sajátos feltételrendszere a fellépésünknek, megvan a valós alapja a tevékenységünknek. Ebből kell kiindulnunk, és ebből adódóan mondom azt, hogy nagy feladat vár ránk. Azért rögzítem mindezt, mert hogy kitekintéssel kell élnünk, ugyanakkor életbe kell, hogy maradjunk. Nem szabad, hogy elhalálozunk menet közben az utakon, közutakon, vagy más közlekedési folyosón. Ez az a alap feltételrendszer, amelyből kiintulunk, ugyanakkor drámai a helyzet. Nos, üzeneteket kell küldenünk, és ezeket az üzeneteket gyakorlatilag több pontban lehet összefoglalni, akár öt pontban is. Azaz fenntartható közlekedési eszközök kifejlesztésével kell foglalkoznunk. Erről már szó esett, már meghatároztuk azt, hogy a fenntarthatóságnak több aspektusa van, többek között a gazdasági fenntarthatóság, de ott van ugyanakkor a környezetvédelmi és a társadalmi, a szociális fenntarthatóságnak az igénye is ki kell lépnünk az olajtársadalmából. Azt is látjuk persze, hogy a nukleáris energia válságban van, az elektromos áram előállítása pedig szintén meg újabb és újabb figyelmet és megoldásokat igényel. Liberalizációra térnék most át. Ha a piac szabad, miközben szabályozott, mint ahogy Gross úr említette, annak megvan a saját ára. Márpedig nem szabad, hogy ez az ár teljes mértékben elszaladjon. Azaz meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk az azonos feltételeket biztosítani mindenki számára. El majd, el majd mi visszatérünk akkor, amikor a vasúti forgalommal foglalkozunk. Szóval egységes európai közlekedési hálózat, egységes égbolt, és ez a teljes egységes egység, ez egy európai léptékű fogalom kell, hogy legyen, és meg kell, hogy tudjuk találni ennek a kellő formáját és tartalmát. A versenyképesség szintén biztosítandó. Átérek most a komodalitásra, a teljes modalitásra, tehát a teljes integrált ö, modalitási rendszerre, mert ha nem sikerül összehangolnunk a különböző ö, forgalmakat, a csomópontokat, a vasúti ö, cso, ö, szállítás és közlekedésnek az átállását és összhangját a, a többire, illetve a közútinak az átállását a vasútira, akkor nem fogjuk tudni megtalálni a kellő megoldásokat. Időt kell erre szenni, okosan. Grós úr nagyon jól tette, hogy nem a tíz éves perspektívát vette szem elé, hanem ennél korábbi időpontokat is tűzött ki. Aztán ott vannak az egyéb, egyéb fellépési formák, a PPP-k, a kötvények és a Eurobondszak a formája. Meg kell találnunk a kellő megoldás alatt nehéz válságban. Köszönöm szépen, Alkedre úr, 5 perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani. Biztos vagyok benne, hogy a következő hónapokban együtt tudunk működni, de most nem értek egyet az előadóval. Nem lehet megkönnyíteni a piaci törvényeket csak a közlekedés területén. Nincs egy láthatatlan kéz, amely majd arról gondoskodik, hogy minden egyes közlekedési politika eltűnjön. Éppen ezért ilyen fontos ez a dokumentum. Többször mondtuk, hogyha semmit nem teszünk 2050-ig a teherforgalom területén, akkor 80%-kal, a személyszállítás 50%-kal nőni fog. Ez fog történni, hogyha nem teszünk semmit. A dokumentumban nagyon sok pozitív cél jelenik meg, amelyet szeretnénk elérni. Modalitások, széndiokszid, kibocsátásmentes városi forgalom, ezek nagyon jók, de lenne egy nagyon fontos kritikám. Hogy mondjam ezt el? Az intézkedések többsége az időszak második felére vonatkozik. Én szerettem volna, hogy még ez a bizottság, amely hivatalban van, ez lépjen valamit 2015-ig. Vagy 2020-ig. Arra az időszakra tegyük a fontos intézkedéseket. Még két megjegyzésem lenne. Minden a tagállamok politikai akaratától függ ami a dokumentumban van, van, az nagyon szép és jó, hogy 2020-ig mit teszünk, a külső költségek internalizálása, hogy ez kötelező legyen bizonyos járművek esetében. Ez szép-szép, de hogyha figyelembe veszem azt, hogy már az euró matricával kapcsolatos irányelv elfogadtatása is milyen nehéz volt, akkor azért vannak fenntartásaim utána. A tanács múlt héten pozitívan állt hozzá ehhez a könyvhez, csak azért ott is érdekelne, hogy majd a jövő évben konkrétan hogyan reagál majd a tanács. További nagyon érdekes aspektus a finanszírozás. Azt hiszem, hogy ez központi elem kell, hogy legyen. Hogy a mobilitás átalakítását hogyan tudjuk finanszírozni? Én se tudok csak egy kapásból válaszolni erre. Különböző finanszírozási eszközöket kell találnunk. És a TEN rendszerekkel is foglalkoznunk kell. Lenne még egy megjegyzésem. Nagyon jónak tartom azt, hogy több helyen megjelenik a beavatkozások társadalmi aspektusa. Ez nagyon fontos hogyha valóban egységes piacot szeretnénk megvalósítani, akkor természetesen a szociális aspektusokról sem szabad megfeledkeznünk. De úgy gondolom, hogy ezt nem vesszük eléggé figyelembe, különösen a vasúti közlekedés esetén először is, legalábbis Európában belül egységesíteni kellene a sínek méretét. Aztán nagyon nehéz kérdés a széndiokszid kibocsátás csökkentése, bár nagyra törő a cél, hogy a városok kibocsátásmentesek legyenek. Csak hogy itt megint nem az számít, hogy a bizottság mit szeretne, hanem attól függ minden, hogy a tagállamok hogyan lépnek. Sokkal többet kellene még erről beszélnünk, sokkal több és magasabbra törő célokat kellene megvalósítani, elektromos buszok, és így tovább. De majd erre még visszatérek a jövőben. Köszönöm. Szávissza. Szávissza, kolléga. Megpróbálok a lehető legrövidebben hozzászólni szemben néhány előző hozzászólóval úgy látom, hogy ez a vízió, ambíció üdvözlendő. Nehéz kritizálni eh, a nagyját, hiszen nincsenek konkrét akciótervek, nincsenek kötelezettségvállalások pénzügyi téren. A bizottság képviselője ma azt mondta, hogy inkább az egységes európai közlekedési térséget támogatnák, és nem a tagállamok közlekedési hálózatnak összekapcsolását. Szerintem ez nagyon jó gondolat. Úgy szintén nagyon jó gondolat az, hogy egyesítsük a, a tér, hogy közelebb hozzuk a periférikus térségeket. Ezt én érthető módon támogatom mint mondtam, azt várom, hogy konkrét akciótervek legyenek, és a finanszírozásról is halljunk. A tanács ugyanis ezeket az ambíciókat nem mindig üdvözli, és nem mindig haj, sikerül ezeket végrehajtani. Foster asszony. Um, Köszönöm szépen, elnök úr Szeretném kollégám Bradbon úr megjegyzéseit támogatni. Valóban elmondhatjuk, hogy ez jó előrelépés, jó gyakorlatot kezdünk megvalósítani. A probléma ezzel a dokumentummal a következő. Az, amit nem mond ki, helyenként hiányos. Van egy általános gondolat, de hogyha elkezdjük olvasni közelebbről a szöveget, akkor elgondolkozunk. Például a szociális agendával kapcsolatban. A ez inkább a foglalkoztatási szakbizottságra tartozik a szociális agenda, a hajózási területen például. Hát miről van szó? Ez a 11-es célkitűzés nem ö, rossz munkakörülményeket szeretnék megvalósítani sehol. Én szakszereti képviselő voltam sokáig ö, a ö, repülési területen. Ez olyan, mintha az EU nem lenne nem ismerné a kollektív tárgyalásokat, senki sem foglalkozna a munkaszerződésekkel. Mintha Európa nem lenne ebbe bevonva. Jó lenne, hogyha a bizottság ezt pontosítaná. Ami a közlekedési oldalt illeti, itt a biztonságra koncentrálnék. A legjobb gyakorlatot kellene megkeresni, és így állítani elő kötelező érvényű szabályokat. A 16-os ponttal kapcsolatban nem látom világosan, hogy hogyan sikerülne eldönteni, hogy mi a súlyos vagy könnyű sérülés, amikor a közötti biztonságról beszélünk jól hangzik, de hogyha beleásunk, akkor nem tudjuk, hogy ki fog dönteni. Ki fog dönteni, hogy mi, mi. Ez elég bonyolult lett, elég proskriptív. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Ami e, például a veszélyes e, árok szállítását illeti 20-as kezdeményezés a jellegi szabályokkal operáljunk, vagy legyenek új szabályok. Nem világos. Például a 21-es kezdeményezés, az utasok jogai, most már bőven elég van. Most pontosításra lenne szükség. Meg kéne nézni, hogy a vulkáni hamu kora után hogyan tudunk nagyobb biztonságot fenntartani és hogy ez mibe kerül. Végül pedig a Cézár támogattam, úgy gondolom, hogy ezt támogatni kell, a tagállamok ebbe az irányba kell elinduljanak, ez lehet a szennyezés és a túlzsúfoltság ellen küzdeni. Ha megnézzük, hogy milyen finanszírozás áll rendelkezésre. Nem, semmi plusz nem látok. Hogyha pénzt akarunk, akkor meg kell vizsgálni, hogy most hogyan költjük el a rendelkezésre álló eszközöket, és azt jobban kell elkölteni. Még egy valami. A megfelelő áru megfelelő ár kialakítása és megfelelő adózás kialakítása. Itt ne feledkezzünk meg a biztosításról. Azt hiszem, hogy van még min gondolkozni. Vannak pozitív részek, ez tény, de még van mit pontosítani. Különböző nézetek csapnak itt össze. Dürá asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is örül, én örülök annak, amit a fehér könyvvel mond, nem is röviden szeretnék hozzászólni, hanem támogatni Kadreújét és másokat azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit gyorsan el kell érni, hogyha sikerrel akarunk járni. A keresletről van szó. Nehéz ezt számszerűsíteni. Sajnálom, hogy a fehér könyv nem foglalkozik egy érdekes lehetőséggel, mi pedig azzal, hogy azonosítsuk, hogy ö, hogyan lehetne egy jobb modalitás, amely munkahelyteremtő lenne, ö, nem munkahelyvesztéssel járna. A közlekedés csökkenése nem jelenthet kevesebb munkahelyet. Okosabban kell eljárni, például az autó közös használata, a light mobilitás. Így létre lehet hozni munkahelyeket. A közlekedés nem azt jelenti, hogy mindenki azt csinál, amit akar saját maga, ez nem önkiszolgáló rendszer, hanem ö, sikerül például a házhoz szállítást fejleszteni a városban, így lehet ízszerűsíteni a logisztikai láncot. Így lehet jobban ellátni a háztartásokat. Ahogy az energia terület, energetika területén, így lehet nagyobb hatékonyságot elérni. Itt nagyobb mobilitás, így ö, hozzáadott érték lenne, több munkahely, és az életminőség is javulna. Ez hiányzik a fehér könyvből, bele kell kerüljön így lehet optimizálni rövidebb távon, mint 30 év. Köszönöm. Köszönöm Tika Uason. ne uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is javaslom, hogy a 2001-es fehérkönyvre is gondoljunk, amely 2010-ig volt érvényes. Vonjuk mérleget, nézzük meg, hogy milyen eredményei hoztak, és milyen célokat nem sikerült teljesíteni. Nem szabad, hogy megfeledkezzünk olyan eseményekről sem, mint a vulkánkitörés, de a havazásokról sem, amelyek nagyon nagy mértékben értítették, még a légi szállítást és közlekedést is. A fehér könyv azt javasolja, hogy most 2050-ig tekintsünk ki. Úgy tekintem ugyanakkor, hogy ez a fehér könyv a teljes rendszer tekintetében is egy jó munka alap, és megadhatja az alapot is a költségvetési kereteknek is, akkor, amikor a, költség, a közlekedési hálózaton gondolkodunk. Az intermodalitásról már szó esett, valóban ez nagyon fontos kérdés. Egy hatékony vasúti rendszerre van szükségünk Európában. Aránylag kis négyzetkilométer kiterjedésű az európai kontinens, miközben óriási a népsűrűsége. Éppen ezért nagyon hasznos lehet a vasúti ugye, szállítás, közlekedés, és főként, hogyha ezt integrált módon kezeljük. Hagyj tegyek itt még az e-ticketingre is, ez is egy nagyon lényeges mozzanat. Folyami közlekedés, kiemelendő útszintén az a véleményem, hogy kiegyensúlyozott fejlődésre van szüksége az új tagállamokban, többek között a közútnak az alkalmazását tekintetében. Nem olyan a mérleg jelenleg az új tagállamokban, mint a régekben, éppen ezért az egyensúlyoknak a kialakítására koncentrálnunk kell. Az infrastruktúrák finanszírozását is biztosítani kellene kellő mértékben az új tagállamokban. Továbbá az a tény, hogy a városi mobilitásra is foglalkozik a közlemény, rendkívül fontos mozzanat, de ugyanakkor az intelligens közlekedési rendszereket kell kifejleszteni még erőteljesebben, és e tekintetben a tagállamoknak kellő javaslatokkal kell előállniok azért, hogy biztosítható legyen a hatékonyság az európai szinten az európai normák ebben nagyon nagy szerepet töltetnek be. A finanszírozási gondok ismertek, a jelenlegi források nem elegendőek, meg kellene találni azokat az eszközöket és pénzügyi forrásokat, amelyek járulékosan hozzájárulhatnának a hatékony közlekedési rendszer kialakításához. Most pedig kiemelném az európai polgárokat és a vállalkozásokat. Ők a kedvezményezeti majd egy ilyen hatékony rendszernek végig kell, hogy gondoljuk a munkavállalóknak a helyzetét is. Többek között a fogyatékossággal élő személyeknek a helyzetét ebben. Az a kérdésem, tisztelt elnök úr, hogy mi lesz itt az Európai Parlamentnek az álláspontja. Grós úr egy nagyon járatos embere témában, jól ismerjük mindannyian, de aztán megszületik majd a parlamenti határozat, amely a Lisszaboni szerződésnek az alapján, illetve most a Lisszaboni szerződésnek az alapján lehetővé teheti azt, hogy egy évvel az állásfoglalásnak a jobbágyása után az Európai Bizottság jogalkotási eszközök javaslatával álljon elő a közle, az intézmény közi rendszerben van egy ilyen lehetőség, azt hiszem, hogy ez a jelentés nem szabad, hogy csak egy nyilatkozat legyen, egy politikai nyilatkozat, arra van szükség, hogy konkrét akciók is kövessék. Kérdezem tehát az, hogy milyen fajta jogalkodási eszközöket igényelhetünk az Európai Bizottságtól. További kérdésem pedig az, a fehér könyv pedig mutatja ezt, hogy 2000, mutatja -e azt, hogy 2011, illetve 2012-ben mit tervez végezni az Európai bizottság. Kaderai kollégánk az ütemezésnek a második fázisával foglalkozott, de minket az érdekel, hogy az első fázisban milyen tervekek szülnek. Köszönöm, Liberacki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Most, hogy elolvastam a dokumentumokat, két benyomásom támad. Az egyik az, hogy a már létező fehér könyv lassan érvényét veszti, hát meg is született az új. <clears throat> A fő kérdéseket fölvetették, a fő irányokat kijelölték. Úgyhogy azt is mondhatnánk akár, hogy elvileg rábólinthatnánk, csak hogy valami hiányzik ebből a dokumentumból. Hogyha megnézzük a 2020-as és a 2050-es terveket, akkor hiányzik belőle az az elképzelés, hogy mi lesz velünk 2040-ben, 2050-ben. Nem ismerjük a GDP faktorokat. Nem ismerjük a, az egyfejre lebontható közlekedési igénynövekedést. Így aztán mind minőségi, mind mennyiségi változással szemben fogjuk találni magunkat. Ezen kívül bele kellene abba is gondolni, hogy miféle kapacitásokra lesz szükségünk. Minőségi vagy mennyiségi változás a cél? Hogyha minőségi, akkor miféle jövőképünk van? Hogyan érjük ezt el? Elmondhatnánk azt is, hogy majd lépésről lépésre erősítjük a bizottságnak a javaslatát, és együttműködünk a tagállamokkal, vagy abba is belegondolhatnánk, hogy mi is az az európai módszer. Már elmondtuk, hogy egy kontinentális rendszert akarunk kidolgozni a légi közlekedésben, és például, hogyha hamufelhő borít be minket, akkor egy sürgősségi terv lép érvénybe, és az autópályák veszik át a kapacitás lefedését. De mégsem találom ezt a jövőképet a dokumentumban. A mi jövőképünket valahogy a környezetvédelemmel is össze kellene egyeztetni, illetve, hogy versenyképesek maradhassunk globális szinten. Ezen kívül a közlekedés az életminőséget javítani fogja? Ezen kívül még egy kérdés felmerült bennem. 40 vagy 50 évvel ezelőtt hatalmas infrastruktúrás projekteket valósítottak meg az országok, ma pedig arra sem vagyunk képesek, hogy a hálózatokat fenntartsuk. Mi, a, mi történt az európai rendszerrel? Fine. Köszönöm szépen. Végül a saját szavaimat, ha szabad. Mindig is úgy gondolom, hogy nagyon könnyű negatívnak lenni, amikor egy nagy jelentést kapunk, mint ezt, vagy egy nagy dokumentumot. Mert ö, egyik oldal úgy gondolja, hogy ez túl radikális, a másik nem elég radikális várom, hogy Grosz úr salamoni bölcsességgel járjon el, és megtalálja a középutat a fehér könyv radikalizmusával kapcsolatban. Én megvizsgáltam ezt a fehér könyvet, nem biztos igazam van, de sehol nem látom a jelentésben, hogy a Bandekar kifejezés lenne. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy ki kellene tiltani a, az autókat egyáltalán, általában, hanem hogy tisztábbá kell tenni a városokat. Másrészt nem szeretném, hogyha mindent a piac dönten el. Megértem, a piacnak megvan a helye, ez szükséges, de a piac nem Isten, csak a piac nem dönthet el mindent, mert akkor katasztrófa lesz. Egyensúlyt kell találni, nem értek egyet azzal, hogy amit a piac dönt, az a jó a pénzügyi szektorban nem rég a piac döntött, és hát láttuk ennek a hatását. Üdvözlöm a szociális elemet, hogy az belekerült. Ez egy kihívás, Basztasszony. Miért van itt, kérdezte, miért nem a foglalkoztatási szakbizottságban? Azért foglalkozunk vele, mert ez az ágazat érdekel. Az, hogy hogyan bánnak a munkavállalókkal, a közlekedési ágazatban, az alapvető eleme a közlekedési politika egészének meg kell vizsgálni, hogy milyen szabályok vannak ebben az ágazatban. Mi a helyzet? Mi, akik közlekedéssel foglalkozunk, hadd mondjuk el, hogy hogyan képzeljük el a jövőt. Nem akarunk a foglalkoztatással behatóan foglalkozni, de nem szeretnénk, hogyha például a környezeti kérdésekről csak a környezeti környezetvédelmi szakbizottság döntene. Ami az utasokat illeti, hát nekem nincs elegem belőlük, nagyon örülök, hogy vannak ilyenek. De néha fel kell tenni a kérdést, miért volt szükséges számunkra erről jogszabályt hozni? Azért, mert a piac nem gondoskodott a fogyasztóról, és becsapták az utasokat. Tehát a mi dolgunk az, hogy jogszabályokat készítsünk elő, biztosítandó az, hogy az utasokat megvédjék ö, szélsőséges magatartásoktól. A fehér könyv eurős európai víziót fogalmaz meg. Itt érzem a különbséget. Ö, az állásponták között ö, vannak ö, tagállamok, amelyek ö, másként vélekednek az európai víziót szívesen megvédem, nem vagyok nacionalista ilyen értelemben, és az európai hozzáadott értéket világosan kell látni. Itt felelősségről van szó. Az operátorok maguk, akik működtetik a rendszert, az üzemeltetőkre is ez vonatkozik. Hát bízom benne, hogy azt a véleményünk, hogy tovább mehet ezen az úton a jelentéstevő. További lépések, köztes lépések szükséges, nem csak 2050-ben lehet gondolkozni, jó lenne látni, hogy 2020-ban, 2030-ban, 2040-ben hol tervezünk állni egy kicsit pozitívabb lennék, kezdve negatív, mint ami elhangzott. Grosszul. Igen, köszönöm szépen. Nem akarom húzni az időt az, hogy ismétlem a dolgokat. Már elmondtam, hogy egy nagyon fontos időszakban találkoztunk ezzel a jelentéssel. Először is. Jelenleg fut a vita arról, hogy a piac majd saját magát elrendezi, vagy a nemzeti piacok adják meg a választ az uniós problémákra. Hát, szerintem nem a populista nyilatkozatoknak kell, hogy beadjuk a derekunkat, akik azt mondják, hogy otthon a legjobb, mindegy, hogy a szomszéd mit csinál. Az előbb említették a küldöttségi utat. Vannak emberek, akik állandóan az ipart és a szektort emlegetik. A szektor egyértelmű volt. Nem akarunk 27 különféle jogszabályt, közös jogszabályokat akarunk, ne kelljen már mindig attól félnünk, hogy valaki bejön a szomszédországból a piacunkra, és dömpinggel találjuk szembe magunkat. Hat ezer szabály vonatkozik például a vasútra. Hát ez jól mutatja, hogy mennyire átláthatatlan lehet a helyzet, ha nemzeti jogszabályokat vesszük figyelembe, és hogy uniós jogszabályokra van szükség. Ide jutottunk, összekavarodott a helyzet, és csak mi, és csak a bizottság vagyunk abban a helyzetben, hogy jövőképet alakítsunk ki annak érdekében, hogy mind a gazdaság életet, mind az emberek életét megkönnyítsük. Csak meg kellene már tennünk azt, hogy véleményünknek hangot adjunk itt a szakbizottságban is. Úgyhogy 2050, igen, végcél, csak hogy a konkrét célok a következő tíz évre vonatkozzanak, ne feledkezzünk meg erről. Utolsó dolog, amit még mondani szeretnék, van pénz ellentétben azzal, amit Jacqueline az előbb mondott. Pont az előbb mondtam el, hogy a politika az, hogy döntést hozzunk, hogy hol költöm el a pénzt. Így aztán <clears throat> pont ez a politika lényege, hogy választásokat kell tennünk, és itt is bátraknak kellene lennünk, nem fogunk semmiféle segítséget kapni, se kívülről, az EU-n kívülről, se más kategóriákból, de bátornak kell lennünk. Mondjuk azt, hogy az egészet erre a 15 projektre koncentráljuk, és hogy még 20-30%-a megemeljük a költségvetést, de csak azokon a területeken, amelyeken a tagállamok is segíteni akarnak, nem azokon, amelyekre a tanulmányok utalnak, akkor sikerül elérnünk. Tehát Megint csak szerintem a finanszírozás és a politikai akarat kérdése. Egyébként meg fogja mutatni a jövő, aki az infrastruktúrában nem ruház be, az aztán ne sírjon a végén. Én úgy gondolom, hogy a végén jó vitát fogunk folytatni, bár nem fogunk egyetérteni mindenben, de szerintem egy nagyon széles egyetértés sikerült majd megvalósítanunk. Nagyon sokan azt várják tőlünk, hogy végre egyértelmű szavakat használjon. Köszönöm. Thank you, Mr. Gross. The draft... Köszönöm szépen, Gross úr. A jelentés tervezett szeptemberre van betervezve a módosítók pedig október 10-11-ére és a Transzakbizottságban szavazatság november végén. Ez a tervezett ütemterv. Köszönöm, Gross úr. Köszönöm szépen következő pont a napirenden az egységes európai vasúti térség létrehozása, vitás, vitatott kérdés, a módosítások megvétetése. Szerik Jáné úr az előadó, öni a szó. grazie Presidente. Vorrei innanzitutto ringraziare... Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Bocsánat. Mielőtt elkezdeni, kérem jelezzék, hogyha hozzá kívánnak szólni, hogy fel tudjam osztani rendelkezésre álló időt, önné a szó, Szerekjelni asszony. Igen, köszönetet szeretek mindenek előtt mondani az ányék jelentéstevőknek, akikkel kiváló munkát végeztünk, és akikkel továbbra is találkozókat tartok. Közlekedés és idegenformai bizottságnak is külön köszönetet kell mondanom mindazon tagjainak, nem csak az árnyék jelentéstevőknek, akik segítettek abban, hogy megfogalmazom az első formáját a javaslatnak. ...597 módosító futott be, úgyhogy arra gondoltam, hogy jó, hogyha felosztom több csoportra ezeket a módosítókat. Van a szabályozónak a kérdésköre, aztán van az irányító hatóságoknak a kérdése, a nyitás, a piacnyitásnak a kérdésköre. Most nem teljes körű ez az összefoglalóm, de nagyjából ezek a nagy kategóriák, amelyekbe be tudom sorolni a módosítókat. Ami a szabályozónak a kérdését illeti, az 55-ös cikkre vonatkozóan sik, ö, születtek módosítók, ahol szabályozzák a szabályozónak a szerepét. Egyet tudok érteni a módosítók beterjesztőnek, mert ők azt javasolják, hogy erősítsük meg a szervezeti képességét a szabályozónak. Legyen lehetőség a szabályozónak arra, Valami gond van? kérdezi Szereki Hándi asszony. Szóval, tegyünk meg mindent azért, hogy a szabályozó meg tudja erősíteni a kapacitásait, és kellő emberi erőforrással is rendelkezzék. További módosítók is születtek, azok arra vonatkoztak, többek között Bák kollega részéről, hogy erősítsük meg a függetlenségét és az átláthatóságát a szabályozó testületnek. Nagyon sok olyan módosító is született, amely arra vonatkozott, hogy emeljük be a kinevezésekre vonatkozó korábbi javaslatomat, és a nemzeti parlamenteknek is legyen javaslati lehetősége. Az 56 és az 56 per A tekintetében is születtek módosítók, ezek a szabályozónak a hatás körével vonatkozik, legyen határidő, mondották egyesek, arra, hogy a határozatait meghozhassa. Tremuza koragánk kettő hetes határidőt említett, a zöldek frakciója 20 munkanapot említett meg a javaslatában. Aztán szó esett a javaslatokban az arról is, hogy fellebbezési eljárásra is lehetőség legyen. kún úr egy hónapot javasolta, ami az első javaslatban szerepel, mások azt mondják, hogy ne legyenek kezdeményezői jogkörei a szabályozónak. Nos, mindebből látszik, hogy nagyon sokféle módosító született. Aztán arra is vonatkoztak a javaslatok, hogy milyen lehetőség kellene hogy legyen biztosítva a szankcionálásra. Egyes módosítók a szankciókat kiiktatnák, sőt, még a bírságokat is kiiktatnák, és a felügyeleti funkcióját is a szabályozónak akkor, amikor az infrastruktúrák használásával kapcsolatosan panaszokat fut, juttatnak el a felhasználók. Aztán 57. szik, az együttműködés a nemzeti szabályozók és az Európai Bizottság között a e tekintetben több módosító született, és többek között ezekben szerepel az az alapgondolat, amelyet eredetileg megfogalmaztam, nevezetesen épüljön ki egy olyan hálózat, amelyet az Európai Bizottság felügyelne. Aztán a koza, a kósa módosítóban is megszületett egy javaslat, míg a konkurencia, illetve a, egy másik főgazgatóságra tesz javaslatot Kune kollega. Aztán Prekke Koszló kollega is tett javaslatokat a szabályozókkal kapcsolatosan, amennyiben problémák merülnének fel, és ami lehetővé tenni azt, hogy határon átnyúló vagy nemzetközi problémák esetén megoldást lehessen találni. Más kollégák a nemzetközi szolgáltatások ügyével foglalkozik. Vannak egyéb még további módosítók is, amelyekkel egyet tudok érteni, és amelyek mind arra irányulnak, hogy létezzék egy európai szabályozó. Mindenről már javaslatot tettem jó magam is az első javaslatomban. Születtek egyéb olyan módosítók, amelyek arra irányulnak, hogy erősítsük meg a szabályozók a szerepkörét a nemzeti út szakaszokon. Mások viszont elvetik azt a megoldást, amely a megfigyelői státuszra vonatkozna a az infrastruktúra működtetőjére vonatkozóan. Nagyon különbözek ezek a módosítók, mint mindebből látható, főként akkor, amikor azt vizsgáljuk, hogy milyen szerepköre legyen a szabályozónak, illetve az Európai Bizottságnak. Egy biztos, hogy én magam egy olyan javaslattal fogok előállni, amely meg fogja erősíteni a szabályozónak a szerepét, és lehetővé teszi a jobb együttműködését az Európai Bizottsággal. Kiemelném még a következőket is, és ez már kapcsolatos a infrastruktúra kezelőjének a függetlenségével. E e tekintetben úgy vélem, hogy egy politikai megállapodásra kell jutnunk, ugyanis egy politikai üzenetet kell, hogy tudjunk eljuttatni e témában. Úgy vélem, hogy a szakbizottságunk, a közlekedési szakbizottságunk erőteljes hangot kell, hogy hallasson, így nyilvánultak meg a kollégák is, és az a javaslat sor, amelyik módosítja az eredeti szövegnek a struktúráját, olyan javaslat, amelyel magam is elő tudok állni, Kun kollégával együtt. A cél az, hogy nagyobb legyen az áttekinthetőség és világos legyen a külön elküldött számvitel tartásai a forgalomirányítónak, illetve a pályázat hálózat működtejőnek ezáltal nagyon világos lenne, hogy ki hova soroltatik be egy-egy vállalkozáson belül, ki milyen tevékenységgel foglalkozik, és ez lehetővé teszi azt is, hogy ugyanakkor bizonyos tagállamokban a holdingok megmaradjanak. Ezen ezeken a kérdéseken kívül, amelyeket most kicsit általánosakban említettem, volt még egy kettő nagy kategóriája a módosítóknak nevezetesen azok, amelyek arra irányultak, hogy az nyilván a, az elszámolások elkülönüljenek, a tevékenységek teljesen eltekülnek, mások viszont pont az ellenkezőjét igényelték az infrastruktúra, illetve tehát a pályázat tekintetében és a forgalom irányítása tekintetében. Aztán van olyan módosító, amely azt javasolja, hogy átcsoportosításokra kerülnek a pénzalapok a különböző tevékenységek között. Aztán Káncsán Finanszák úrnak a módosítója arra irányul, hogy a függetlenségi kritériumokat tegyük világossá az pályázat hálózat működtetése tekintetében. Többek között egyik javaslatban az is szület, szerepel, hogy a pályázat, pályahálózat működtetése átkerüljön három évre ami az elkülönítést illeti, több javaslat is található. Vannak, vannak olyan javaslatok, amely például Bach kollega részéről strukturális szétválasztást tartalmaz, védelmezendő a versenyképességeket és a beruházást, a beruházásokat. Aztán a finanszírozás, ez most a 8 és 9 cikkel kapcsolatos. Eték már ban is rendkívül sok módosító született, nagyon sok módosító született, többek között Zíl és, és Grós kollega részéről. Azt javasolták, hogy a tagállamok fedezzék a további finanszírozási igényeit a pályázat hálózat működtetőjének. Egyéb módosítók pedig a szakszervezetek és a regionális hatóságoknak a véleménye kikérdéséről rendelkezik. Mások pedig azt mondják, hogy a kötelező érvényű véleménye a forgalom irányítónak a bizniszplannal kapcsolatosan ne érvényüljön, ne érvényesüljön. Ami pedig a piacnyitást illeti, itt is számos kollega számos módosítót adott be. Magam részéről nem ellenzem a piacnyitást de természetesen meghajlok majd a többség véleménye előtt a közlekedési szakbizottságunkban. Meglátjuk majd, hogy tervezzük-e vagy sem azt, hogy az átdolgozott változatba ezek szerepeljenek, ezek hogyan szerepeljenek. Aztán Tremozát, Riké, Riké, és Vilánca kollégák is beterjesztettek módosítókat arra vonatkozóan, hogy a személy szállítás tekintetében a nemzeti piacokat is megnyissuk. A Kancsán és ö, javaslatban piacításról van szó továbbra is, tehát egy reciprocitási, egy kölcsönösségi klauzula is szerepel, ugyanakkor az is megfogalmazódott a nyitással kapcsolatosan, hogy másoknak e témában más a véleménye, és inkább derogációkat javasolnak, illetve közszolgáltatási szerződéseket. Aztán átérek most egy másik nagy csoportjára, a módosítóknak ezeket alapvető szolgáltatások címszó alá sorolnám, a 13-as cikkel kapcsolatosan. Néhány módosítóra térnek itt most csak ki. Például a 13-as cikkel kapcsolatosan megfogalmazódik az, hogy annak az első bekezdése módosítandó, sokan foglalkoztak ezzel, alapvető infrastruktúra kérdésében sok javaslat született, amelyek azt kezdeményezik, hogy egyszerűen húzzuk ki ezt a bekezdést, és még ilyen bundling érvényesüljön, ez a fő álláspont úgy tűnik a képviselők részéről, és azt javasolják, hogy a transzparencia érvényesüljön más formában, illetve az elkülönítés a számviteli nyilvántartásokban, könyvekben. Tremoza kollega pedig a négyes albekezdéssel kapcsolatosan azt javasolja, hogy a szabályozó alternatív megoldásokat javasolhasson, amikor nem lehetséges minden elvárásnak eleget tenni. A zöldek például a maguk részéről pedig azt javasolják, hogy a vita rendezés során a szabályozóról, szabályozóról a szöveg ne rendelkezzék. Szóval nagyon sok módosító született -e cikkel kapcsolatosan, és itt még egy sor olyan egyéb kérdés is felmerült, amelyekkel nem foglalkozom most, mert hogy nem soroltam be ezen nagy módosítói csoportokba, amelyeket a fedezetőmben említettem. Egy biztos, hogy a 15-ös cikk a konzultációs időtartamot hivatott szabályozni, e tekintetben sok javaslat született a parlamentnek a bevonásáról, a civil szervezeteknek a bevonásáról, a szociális jogoknak az ér- érvényesítéséről. A 29-től 37-ig terjedő cikkek, illetve a 8-as melléklettel kapcsolatosan született módosítók azt tartalmazzák, hogy a ellenőrzéseket szüntesse meg a szabályozó. Az 501-es és 504-es módosítót is megemlítem, ez szerepel ezekben, mások viszont pontosan az ellenkezőt kívánják, meg kellene erősíteni, mondják az ellenőrzők szerepét a kollektív szerződések tekintetében. Egyesek szerint, a zöldek szerint többek között ez kötelező kellene, hogy legyen. Mások szerint viszont a költségek semlegesek kell, hogy legyenek. Ez már másik terület. A zaj hatások tekintetében a költségekkel egyesek foglalkoznának, mások kevésbé az átdolgozás során. Több módosító született az innovációra vonatkozóan a tenre vonatkozóan. Egyesek azt szeretnék, hogyha az egységes piac keretében minden itt most szóba jönne, Mások másként vélekednek erről. Infrastruktúráknak a meghatározása. Ez is egy rendkívül fontos kérdéskör, az egyes mellékletben esik szó róla, és az ehhez kapcsolódó módosítókban, és szó esik a felügyházással hozott határozatok, döntésekről is. Itt nem lehet persze csak igennel vagy nemmel válaszolni. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében nyilván összetettem a kérdés, de azt kell megvizsgálnunk, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban mi szerepel, ez a kérdés, illetve a végrehajtási intézkedésekben mi szerepel. A kettőt együtt kell megvizsgálni, és különösen akkor, amikor a kettő ütközésben van a világos jogszabályra szükség van, és e tekintetben mindenképpen kompromisszumokra kell, hogy a jelentés tevő megfogalmason javaslatként. Ami pedig a szavazást illeti. Ezt elméletileg júliusra, tehát a hetedik hónapra terveztük, de ez ugye úgy tűnik, hogy kitulódik. Egy biztos, hogy én a árnyék jelentéstevőkkel továbbra is tartom a kapcsolatot, tovább dolgozunk majd a szövegjavaslaton, és azt szeretném a magam részéről, hogy ne toljuk ki ezt a szavazást, mert ha nem toljuk ki, akkor egy nagyon jelentős üzenetet tudunk küldeni, és jelezni tudjuk azt, hogy a vasúti forgalom tekintetében nagyon fontos dolgokról van szó, de hát mindenképpen nyugtáznom kell azt, hogy egy ilyenfajta kérés befutott, és ez lehetővé teheti azt, hogy még jobban megvizsgáljuk a kompromisszumos javaslatokat, és akkor gyakorlatilag jár, után kerül szó a szavazásra. Köszönöm szépen informatív jelleggel az előadónak és a képviselőknek augusztusban az ülésen újra fogunk ezzel foglalkozni, és remélem, hogy sikerül a kompromisszumos módosítókat megvitatni, és nem az egyéni módosítókat. Ö, augusztus 30-án, 31-én kerül erre ö, sor, és akkor már ö, kompromisszumok ö, lesznek. Októberben lesz a szavazás nálunk, és a plenáris a novemberben. Használjuk ki az időt, és próbáljunk megállapodni, amennyire lehetséges Hosszú a lista hozzászólókról, hat kap, percet kapnak az jelentésők, a többiek négy percet. Az első árnyékjelentéső Kun úr hat perc neki, az jelentésőknek és négy a többieknek. 15-en kértek szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevő asszonynak is hogy ezt a hatalmas munkát felvállalta, mert 736 módosító intézmény esetében már a prioritások jelölése is nagyon nehéz. Lenne egy megjegyzésem. Nagyon fontos lenne, hogy ne mindig ilyen nyomás alatt dolgozzunk, hiszen ilyen fontos kérdésekben most gyorsan kellene döntenünk a bizottság nyomására. Én fontosnak tartanám, hogy jó kompromisszumokat találjunk, és prioritásokat találjunk. Az egyik ilyen prioritás az az, hogy minden egyes tagállamban egy szabályzó testületet hozzunk létre, amely megfelelő büdzsével rendelkezik, megfelelő számú személyzettel, és független és természetesen minden versenyképességgel kapcsolatos kérdésben mérvadó. És nagyon sok módosító indítványban megjelent már, hogy munkabiztonságot és jogbiztonságot kell teremtenünk. Mindegy, hogy most a vasútról van szó, elektromos energiáról, vagy bármi másról. Így aztán nagyon fontos az, hogy teljes transzparenciát valósítsunk meg. Ennek az ügynökségnek hozzáférést kell biztosítani minden versenyképességgel kapcsolatos kérdéshez. Aztán, ami a finanszírozást illeti, és a teljesítéseket. A tagállamoknak van infrastruktúra menedzserük. Öt évre javasolt a bizottság, az előadó azt javasolt, hogy 7 évre. Azt hiszem, hogy alapvető fontosságú hogy megfelelő mennyiségű pénzzel rendelkezzünk, hogy a tagállamok ezt az infrastruktúrát interoperabilisen tudják tenni, hogy nem merüljenek fel technikai akadályok. Ez egy nagyon fontos feltétel. Aztán, hogyan akarunk határon átnyúló személyforgalmat megvalósítani, amikor Berlinből, ha reggel, vagy Varsóból elindul egy ember reggel Párizsba, utána semmi lehetősége nincs arra, hogy a városközpontból eljusson a munkahelyére. Vagy fordítva, tehát el kellene már döntenünk, hogy mit akarunk, egyértelmű javaslatokra van szükségünk, egyet kell értenünk, és az infrastruktúra menedzsert illetően még egy szó. Nagyon örülök annak, hogy a hatos és hetes cikket, amit eredetileg kihúzott, mégiscsak megtartotta, így aztán lehetőség nyílik rá, hogy mindkét modellt párhuzamosan alkalmazzuk. És így nem romboljuk le a már működő modelleket. Hogy mondjam el, hogy a néppárti frakció számára a kritériumokat nem kell addig finomítani, hogy leromboljuk a rendszert. Az a lényeg, hogy a rendszer működőképes legyen. Garanciára van szükségünk, hogy ami jól működik, azt ne bénítsuk meg. Lenne még egy kérdésem a bizottsághoz. Valóban arról van szó, hogy 2012-ben jelentést és javaslatot adnak be a vasúti összeköttetésekről. Ez jó lenne, mert jelenleg kettő olyan szerződés szegésünk van, amely nem került még bíróság elé, így aztán nem kaptunk információt arról, hogy mi legyen a mi álláspontunk. álláspontunk. Szerintem az nagyon fontos, hogy mi, mint a parlament, ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy több milliárd euróról döntő infrastruktúra menedzserek, akik a hidakról, sínekről és egyéb ilyen dolgokról döntenek, hogy ők olyan helyzetbe kerüljenek, hogy mi meghozzuk a döntést a hatásköröket, illetően majd ezeket a tagállamok visszaveszik. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a tanács kiadja ezeket az információkat, mert jelenleg ez nagyon korlátozott. Így aztán várom a további együttműködést. Köszönöm. Thank you, Mr. Tremosa. Köszönöm szépen, Mode úr. Kedves kollégák, mindenkit üdvözlök. Először is örülök, hogy később lesz a szavazás a Transzakbizottságban. Több időnk lesz arra, hogy a módosítókat tanulmányozzuk. Új tanulmány született a vasúti szektorról, amely a brit szétválasztási tapasztalatról szól. Számunkra a piac a megnyitása a nagy kérdés a nemzeti és európai adások eljárása. Nagyon örülök a kollégák módosítóinak, amelyek tényleges nemzeti szabályozó szervre teszik a hangsúlyt, ahol megfelelő személyzet kell rendelkezésre álljon. A módosítóim azt kérik, hogy olyan szabályozó hatóság legyen, ahol elegen és képzettek dolgoznak. Az 500, 586-os módosító azt mondja ki, hogy a piac szükségleteinek kell megfeleljen a hatóság ö, dolgozói ö, nak a kiválasztása létszáma. Azt is kérem, hogy a bizottság segítsen, megfelelő adatbázis szükséges, hogy legyen a bizottságnál. Az 591-es szintén fontos számomra. A kinevezések folyamatával foglalkozik, hanem Big Bau és magam is olyan régióból származunk, ahol erős a parlament, erős a törvényhozási költségvetési hatalma. Ezért a ö, ö, nemzeti parlament helyett illetékes parlamentet ö, írtunk. A 601-ben két hetet javaslok, ö, mint döntési határidő. A 20 napos, munkanapos Kramerféle javaslat is elfogadható számomra. A 421-es módosítóban pedig azt javaslom, hogy a szabályozóhatóság alternatív megoldásokat dolgozzon ki az összes érintett üzemeltetővel. A 619-es módosítóban pedig azt javaslom, hogy a hatóság, szóval ez a hazugság eh, rendszeresen konzultáljon a felhasználókkal, eh, úgy az utasokkal, eh, mint az áruszállítatókkal. Így vegye figyelembe az ő álláspontjukat. Ami pedig az Európai Bizottság helyzetének erősítését illeti hogyha határon átnyúló konfliktus van, akkor kell fellépjen. Szerintem ez fontos. A 621-ben azt javaslom, hogy a nemzeti hat, szabályozó hatóságok véleménycserének a munkájukról, döntéseikről, gyakorlatukról. A bizottság biztosítson tényleges együttműködés a szabályozó hatóságok között. Ami az Európai Szabályozó Hatóság létrehozását illeti, azt javaslom, hogy 2012 végére az Európai Bizottság törvényhozási javaslatot nyújtson be. Sok kolléga, többek köz Gross úr azt javasolja, hogy öt év legyen. De hogyha átdolgozásról van szó, akkor nem vesztegethetjük az időt. Ami pedig a szétválasztásról szóló vitát illeti. Egyet értek azzal, hogy a garantálni kell az elszámolások pontos szétválasztását. Az egyik területre szánt pénzözek nem landolhatnak más területen az 554-es, a 654-es, 655-ös egyfajta ö, vörös vonalat tartalmaz, ahogy Kuhn úr mondta. Ö, nem szabad hátnással érinteni a legjobban működő rendszert. Ö, elemezni kell a piacot, tanulmányozni kell a két strukturális modell előnyeit, hátrányait ilyen tanulmány, empirikus tanulmány nélkül nehezen tudnám támogatni azokat a módosítókat, amelyek megkülönböztetést kérnek az infrastruktúra üzemeltető és a vasúti társaság között, ami pedig az utas piac megnyitását illeti. A közszolgálat közötti kötelezettségek nélkül, megemlítése nélkül nyújtottam be a módosítókat. Azt javaslom, hogy a tagállamok az összes olyan, a szabályok életbe eh, lépése után 12 hónappal már alkalmazzák. Eh, a bizottság és Spanyolország hosszabb határidőt javasol, ez elfogadhatatlan, főleg az 5 év. Eh, remélem a korrelációs táblázat benne marad az irányelv tervezetben. Köszönöm. Szeretném az előadónak átadni a jó kívánságaimat. Milyen tudjuk, hogy ezt a jelentést elhalasztották, de biztosak vagyunk benne, hogy előre haladunk. A tanács alap elképzelése az, hogy lépjünk egyet vissza. Mi nagyra törőbb terveket szeretnénk látni felelősségteljesnek kell lennünk, és jó kompromisszumot kell találnunk itt is, és a plenárison is. Így aztán kicsit más szavakat fognak tőlem most hallani, mint amit hallottak volna, ha nem halasztottuk volna el a jelentést. Hogy mondjam el, hogy természetesen a nemzeti jogalkotókat támogatnunk kell. A legtöbb megjegyzés hát az irányba mutatott. Én is támogatom ezt. Az általános szolgáltatásokat illetően, és azt, hogy a vasutak milyen lehetőségeket kaphatnak, el kell, hogy mondjam, hogy ott, ahol a szétkapcsolást tervezik, do- gondolkoznunk kellene a légi közlekedés példájáról. Németországban például a Lufthansa földi szolgálata például nem csak a Lufthansa gépeket szolgálja ki, hanem a többi légitársaságét is. Azt hiszem, hogy ez egy olyan rendszer, ami működhetne a vasút esetében is. Ezen kívül a Baltikumnak nagyon fontos téma. A 31 és a 32-es módosító az infrastruktúrához való hozzáférést érinti, és a küszöbértékeket. Én azt szeretném, felajánlani, hogy találjunk egy jó kompromisszumot az én és Balcsitis úr kompromisszuma között. Esetünkben a teher és személyszállítás aránya kiegyensúlyozott, a teherszállítás pedig nagyon fontos számunkra, mert Oroszország felé is irányulnak ezek. Tehát én itt két kritériumot jelölnék ki egyik részről a költségek meg kell, hogy térüljenek, tehát a piaci árat maximalizálni kell, és természetesen ez nem lehet alacsonyabb, mint a költségek. A másik fontos kérdés a garanciák kérdése. Biztonság és lehetőség, hogy biztosítást lehessen kötni a teher árura. Van néhány olyan ország, ahol monopolista helyzetben van a vasút, ők garanciákat tudnak kínálni. A 212 és a 484-es módosító erre vonatkozik. Ezen kívül. Lehet, hogy nincs igazam, de azt hiszem, hogy a kompromisszum lenne a legjobb elképzelés. Például olyan kérdésekben, amelyek nem központi kérdések, és a végén kellene döntünk a fő kérdésekről. Azért, mert meg lehet, hogy kompromisszumot sikerült kötnünk a lényegtelenebb kérdésekben, de ugyanakkor elvesztjük a fő kérdéseket, hiszen a szétkapcsolás fontos téma mindenkinek. Igen, köszönetet szeretnék mondani az előadónak, de azért ennél már láttam jobb együttműködést is, kompromisszumokat ígért, de ennek ellenére nem sikerült kompromisszumot találnunk eddig. És szerintem itt egy helyben toporgunk, szabályzóügynökség, átláthatóság, szolgáltatások hozzáférés, mindig ezt hajtogatjuk. És a szétkapcsolásban úgy sem értünk együtt, úgyhogy semmi újat nem hallottam. Mindig azt kérdezem, most hová rohanunk? Amikor annak idején megértük együtt a levelet, akkor tudtuk, hogy az európai vasúthálózat nem nyitott. 2007 óta nyílt nyitottnak kellene, hogy legyen, mégsem az. Erről már sokat vitáztunk, de egy dolgot biztosan tudunk. Hogy egyszerre hatalmas nyomást gyakorunk, gyakorolnak ránk. A bizottság kilenc évig ezen ült, most meg ránk gyakorolnak nyomást. Miért? Nyilvánvaló, hogy a szerződés szegési, és szegési eljárásokkal van ez kapcsolatban. Attól tartanak, hogy az Európai Bíróság nem az ő javukra dönt, és akkor azt gondolják, hogy jó, akkor majd mi is nyomást gyakorlunk a parlamentre. Szerintem ez nem a mi ügyünk. Tényleg nem a miénk. Majd a bíróság dönt a 2001-es törvények alapján. Hogy ez most német, francia vagy spanyol modell, teljesen mindegy, 2001-es jogszabályoknak kell, hogy megfeleljenek. De én erről nem tudok dönteni, nem vagyok jogász. Amikor azonban megszületik a döntés, akkor annak fényében megint mindent meg kell tennünk, hogy nyitott legyen a vasúti piac. Aztán ez az úgynevezett kompromisszum. Ez nem más, mint a 2006-os bizottsági nyilatkozat. Egyszerűen a 2001-es közleményt interpretálja. Úgyhogy akkor fölteszem a kérdést. Akkor miért nem tették meg ezeket a lépéseket a jelentésükben a bizottság rész, része? Nekik van kezdeményezési joguk, nekünk nincs, a tanácsnak sincs. És ha elolvasom a bizottság jelentését, erről egy szó sem esik. De nyilvánvaló, hogy a bizottságban két megközelítés létezik. Az egyik azt mondja, szétkapcsol, szétkapcsol, és a másik azt mondja, ez nem érdekel minket. És közben a parlamentet megpróbálják bevonni ebbe, és így próbálják elérni, hogy az Európai Bíróság döntését befolyásolják. És ez egy független jelentés. Az a vita, amit folytattunk, egyértelművé tette, hogy a hálózatok megnyitása szempontjából mindegy, hogy van-e szétkapcsolás vagy sem. Spanyolországban zárt a piac, Azt hiszem, hogy most először ö, létezik határforgalomban egy spanyol-francia viszonylatú vonatjárat. De most mindegy, a lényeg az, hogy pont ott nyitottak legyenek a hálózatok, ahol gyorsan meg lehet ezt valósítani. Oldjuk ezt meg, aztán menjünk tovább. Egyébként én a halasztást azt támogattam, mert ez idő alatt dönthettünk volna. Ezt a döntést azok gyengítik meg, akik azt mondják, hogy elvben. És aztán meg előírják, hogy Németországban 14, Olaszországban két hónapon belül kell dönteni. Ha a jogszabályoknak megfelelünk, csak hogy a jogszabályoknak sosem felelünk meg. Franciaországban meg választ adnak, vége legyen már ennek a rendszernek, ez nem megy így tovább. Erős, független jogalkotóra van szükség. Átláthatóság, Kónúr is mondta. Nem tudom, az alapján, amit ma mondott, az pont ellenkezője annak, amit módosítóban beadott. Miért nem mondja vissza? Ezen kívül, ami a szolgáltatásokhoz való hozzáférést illeti, hogyha az állami szolgáltatásokra gondolunk, akkor előadóasszony. Mi nem azt mondtuk, hogy a szabályzó testületet gyöngíteni kéne, hanem azt mondtuk, hogy Ha Németországban például kívülről jövő hozzáférést követelnek más hálózatok, és azt mondják, nem, nem használhatjátok a műhelyénket például, akkor be kell lépnünk, és azt kell mondani, hogy de hozzáférhettek. Ez a döntő fontosságú pont, amit szerettem volna megemlíteni. Szerintem jó kompromisszum lehetséges lehetne, és nyomást is gyakorolhatnánk, de a bírósági intézet ítélet úgy is megszületik, sem mindegy, hogy mit döntünk. Vels. asszony. Négy ponttal kapcsolatban szeretnék szólni, ezek különösen kedvesek számomra. Először is a 206-os módosító a szolgáltatások. Azt kérem, hogy töröljük a, a, ezt a pontot. Feltétlenül szükséges a szolgáltatás ahhoz, hogy jól működjék a közlekedés, azért nem szabad az integrált irányításból ezt kivenni. A karbantartása, sinek karbantartása nem mehet a biztonság rovására. Integrált szolgáltatás szükséges, ahol megvan a megfelelő tapasztalat. Csak ez szolgálhatja az utasokat és az európai polgárt, ami a vasúti dolgozókat illeti integrált vasúti társaságokat szükséges fenntartani. Az Európai Parlament képviselői kaptak egy levelet a Német Vasúti Társaságtól, amely levél kimondja, hogy a szétválasztás beláthatatlan következményekkel járna. Az változás korában az energetikára is kell gondolni. A vasút az egyetlen az egyik legészszerűbb megoldás környezeti szempontból. A szövetségi köztársaság lehet, hogy lemond a legjobb eszközről, amely a fenntartható politikát szolgálna. A 700-as módosító a 9-es mellékletről szól. A minimális szolgáltatás és a sztrájkra térnék rá. A sztrájki jog alapvető jog, ezt még a minimális szolgáltatáshoz való jog sem korlátozhatja. Az EU bírósága ezt megerősítette. A modalitást azonban csak úgy lehet szabályozni, hogyha megfelelő jogszabályok vannak erre. A sztrájkok alapvető jog több európai alkotmány is megemlíti. A, az Európai Emberjogi Kártában is szerepel, de több más dokumentumban, az osztrák alkotmányban is. Ezért a törölni kell minden helyettesítő szöveg nélkül a mémás szolgáltatásról szóló részt. A 252-es módosítóban azt kérjük, hogy a 65-ös preambulum bekezdés változzék meg, töröljük az itt található szöveget. Hozzá férés kell biztosítani a vasúti szolgáltatások vasúti szolgáltatásokhoz. Ez a rész komoly aggályra ad okot, demokratikus aggályokra. Az érdekeket mérlegelni kell, de ezt nem fogja tudni megtenni a törvényhozó továbbra is lehessen számítani a parlament és a tanács aktív részvételére. Most pedig Szerekeni asszony és mások szavait átvéve a szétválasztásról. Hadd mondjam el, hogy milyen kompromisszumokat tudok elképzelni ezek a kompromisszumok, amik itt vannak előttünk, a német vasúti társaság létét veszélyeztetik. Ezért a Deutsche Bahn SA szociális partnereivel együtt ezeket a módosítókat elvetjük. Köszönöm. Thank you very much, although I would point Köszönöm szépen, szeretnék rámutatni, hogy nem csak a Dajcsabán van az európai vasúti területem. Most pedig áttérünk a többi képviselőre négy percenként. Gross úr kezdi. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A, rajtam a sor, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevő asszonynak, kiváló munkát végzett, és hát nagyon sok erőt kívánok neki a jövőhöz, mert hogy eh, remélem, hogy ön talpon áll, és nem fogja beépíteni fű alatt egyes vasúti üzemeltető álláspontját, akkor, amikor az európai vasúti forgalomnak a szabályozásával foglalkozunk tudjuk azt, hogy tíz évvel ezelőtt már hívei voltunk annak, hogy fokozott mobilitás biztosítassék hála a vasúti közlekedésnek. Azt gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy az árképzés is megfelelő legyen, és nagyobb legyen az elismerés, a kölcsönös elismerése a képzéseknek is. Mindez azt jelenti, hogy így módon tudjuk majd ki kiküszöbölni a szociális dömpinget is, a korrektül, illetve helyesen kifejezett szakember gárda személyzetnek a alkalmazásával. Egy dolgokban sikerült azt hiszem elér, eredményt elérnünk, és mindez ugyanakkor azt is világosát teszi, hogy minden célkütőzés távolról sem értünk sőt, sőt, és mindenképpen ez, ez hát kidomborítani. Egyetlen egy ország nem tartotta mindaz be, amiről itt szó volt eredet elméletileg. Na most, ha elfogadjuk azt, amit az Európai Unió hatóságait javasolnak, akkor kisebb lesz a mobilitás, és nagyobbak lesznek a költségek, miközben az Európai Unió nem dönt arról, hogy legyen egy egységes vasúti politika. Az Európai Parlamentnek a feladata kimondani azt, hogy a vasúti közlekedés hasznos tud lenni, hatékony tud lenni, éppen ezért szükség van arra, hogy befektessünk, beruházzunk a vasúti közlekedésben. Amennyiben valaki nacionalista módon közelíti meg ezen vasúti közlekedés kérdését, akkor azt, ez azt jelzi, hogy nem látja a dolgokat világosan, és nem ad lehetőséget arra, hogy a vasút mint egész fejlődjön az európai kontinensen, és gyakorlatilag megmaradjanak, azt fogják segíteni, hogy megmaradjon a 26 vagy hány vasúti szabályozás és működés azok az országok, amelyek fontosnak tartják, hogy védelmezzék a nemzeti szabályokat, meg kell, hogy tudják bizonyítani, hogy miért hasznos az, és hogy ezen törekvések mögött nem az van, hogy kereket törjenek, vagy borsót törjenek mások orra alá. Szóval a jövőt meg kell finanszíroznunk, de kellő feltételekkel, olyan feltételekkel, amelyek azonosak mindenki számára. És hogyha ezt biztosítottuk, akkor ezt biztosítottuk, akkor ehhez nélkülözhetetlen az átláthatóság. Az átláthatóság pedig azt jelenti, hogy senkinek sem kell tartania a felügyelettől, a felügyeleti és ellenőrzési tevékenységtől. Már pedig arra van szükség e tekintetben, hogy legyen egy független felügyeleti hatóság. Nem szabad, hogy ez történjen, mint a futballvilágában. Nem, a vasúti tevékenység nem lehet ennek kitéve. Akkor akkor, amikor pénzügyekről beszélünk, finanszírozásról, ugye amikor közpénzek vannak a rendelkezésünkre, itt valaki közbeszól, hogy nem tudjuk, Olaszországban ezek a dolgok egyáltalán nem így működnek. Elnézést. Szóval, ami a szolgáltatásokat illeti, most átérek erre. Szolgáltatásnyújtás. Miért félnek egyesek a transzparenciától, az átláthatóságtól, amennyiben a közpénzeket a közszolgáltatásokba fektetjük be, akkor, és ezek a pénzek a infrastruktúráknak a fejlesztésére szolgálnak, akkor ez megvan a saját hasznával. Persze felmerül a kérdés is, hogy ne a versenyt kellene fokozni, még jobban nyilvánvalóbbá tenni a versenyt. És hát hogyan alakul a hosszú távú kitekintés? Mindez, hogyha kellő útra bocsátjuk, akkor az kedvezhet a vasúti közlekedésnek, és eh, mindez teljes mértékben indokolt már a kezetektől kezdve, teljesen meg vagyok erről győződve meg kell, hogy változtassuk az érrendszerünket, az a véleményem, meggyőződésem, hogy semmelyik, de semmelyik Európai Uniós ország nem lesz képes arra, hogy igazolja, hogy a helyi szolgáltatójának olyan hatása van a helyi infrastruktúrá, hogy ezáltal ő kell, hogy eldöntse azt, hogy ki fogja a vasúti hálózatot majd használni a jövőben. Az persze más kérdés, hogy itten összefüggések vannak, hogy kölcsönös hatások érvényesülnek, ez rendben, de ennek a fokozatáról, a mértékeről körül beszéljünk, és nem a verseny torzulásáról. Elkerül, hogyha négy perc lenne, és nem több, nagyon hálás lennék. Nagyon bonyolult ügyről van szó politikailag és műszakilag is. Van mit tenni a következő hónapokban. Egy valami azonban legyen világos. Megpróbálunk előrelépni. Elérni azt, hogy hatékonyabban működjenek az európai vasutok, hogy a fogyasztók, a munkavállalók élvezhessék ennek előnyeit. Azt hiszem, hogy jobban egyetértünk, mint amennyire hisszük. Mindannyian azt akarjuk, hogy a szabályozás erősödjék, jó kapacitás alakuljon ki, de talán tovább is mehetnénk. Szükségünk van erre a hálózatra. A piacra való hatást államonként különböző módon vizsgálni kell egyfajta előzetes lépés is lenne szükséges lenne az európai szabályozó hatóság létrehozása előtt. Ami az infrastruktúrát illeti, hogyan lehet elérni, hogy optimális legyen? Több milliárdos költségvetés szükséges. Egyetértünk az előadóval ebben. Más aspektusok is fontosak. Mennyibe kerül ez? Hogyan lehet ezt kiszámítani? Milyen költségekre kell számítani? A tarifa nagyon változó a tagállamok függvényében az infrastruktúra üzemeltetésének tarifája. Nem tudom, hogy ez helyese, indokolt-e. Kritériumok szükségesek, hogy ki tudjuk számolni, mennyire indokolt. Ami a szétválasztást illeti, az előadó megpróbált egyensúlyt találni a teljes szétválasztás kérők és a másként gondolkodók között, akik integráltabb rendszert akarnak. Ez érdemes lenne megvitatni, megnézi, hogy hogyan lehet ezt megfogalmazni. A lényeges szolgáltatásokra térnék rá. Mindannyian azt akarjuk, hogy független üzemeltető legyen. A különböző szolgáltatók azonos körülmények között tudjanak dolgozni. Végül pedig a, az utas szállítás liberalizációjáról szólnék. Néhány éve egyetértés sikerült kialakítani, kialakítani a különböző intézmények között, hogy 2012-ben vesszük elő újra a témát. Ne szaladjunk előre. Válasszuk szét a dolgokat. Érzékeny kérdésről van szó, komoly következményekkel fog ez bírni. Köszönöm szépen, elnök úr! köszönet mondanék a jelentéstevő kolléganőnek az összefoglalójáért, de ő valóban csak egy összefoglalót fogalmazott meg, és nem éreztem át a szavaiból azt, hogy milyen vonalat fog majd követni, milyen vonalat tart kívánatosnak a szakbizottságunk részéről. Márpedig ez egy fontos kérdés, mert mind az Európai Parlament szakbizottsága, illetve az Európai Parlament kell, hogy rendet teremtsünk, mert a tanácsra nem számíthatunk, ahogy Gros úr is jelezte, ki ki a tanácsban majd a saját is, területét, országát fogja védeni. Én három dolgot emelnék ki a módosítókkal kapcsolatosan, és ez kiemeli Kramer kollégámnak az álláspontját is. Ugye most elmélyítése, a szétválasztásnak vagy sem. Egy tekintetben azt hiszem, hogy ugye a bizottság habozik, nekünk pedig döntenünk kell. Változott a bizottságnak az álláspontja, azt hiszem, hogy nem szükséges elkimélyítenünk a választást, és nem szükséges az, hogy még egy további szétválasztásra ráépítsünk mind erre, legfeljebb csak a szervezeti dolgokban kell egy picit dolgokat végig gondolni. Na most a transzparencia tekintetében valóban erre továbbra is szükség van, megerősítve azt, megerősítve azt, mindezt úgy, hogy persze felügyelet is működjön, egy hatékonyabb felügyeleti rendszer a nemzeti szinten megszervezve, mert ez a szint, amely a legjobban működik a felügyelet szempontjából, miközben az unió szinten legyen lehetőség arra, hogy jogorvaslatot éljenek, amennyiben különböző nézeteltérések szintén születnek a nemzeti szinten. Azzal viszont egyáltalán nem értenék együtt, hogy fogjuk és rúgjunk bele úgy, ahogy van a hangya bolyba, és változtassuk meg úgy, ahogy van az összes játékszabályt. Ez óriási veszéllyel járna. Ami pedig a vasúti szolgáltatásokat illeti, egyetértek azzal, hogy a nem kiasztált kapacitásokat nyissuk meg. Azt viszont nem fogadnám el, hogy a történelmi szolgáltatókat úgy, ahogy van, kiiktassuk azokból az infrastruktúrákból, amelyeket jelenleg működtet. Ezt is közelítsük meg önmérséklettel is okosan. A célunk, a filozófiánk és a technikai kérdésen túl az irányvonal. Ez a három kérdéskör, amelyet tisztázni kell, itt most nem csak egy egyszerű átdolgozásról van szó szakmailag, hanem jelzésadásról. Hogyan kívánjuk megszervezni a jövőben a vasúti szolgáltatásokat, miközben figyelembe tartjuk a nemzeti sajátosságokat, de harmonizálunk a nemzeti szinten. Nem ideológia alapon kell ezt megközelíteni, hanem funkcionalitás alapján. Ez a, az a célunk, hogy a lehető legjobban működjön a rendszer. Jelentéstevő kolléganő, rengeteg dologgal kell majd önnek foglalkozni a módosító információk feldolgozásában, de mindenképpen az irányvonalat ki kell, hogy alakítsa azért, hogy ezáltal világosan legyen, hogy a szakbizottságunk és az Európai Parlament hogyan vélekedik a kérdésben, miközben tudjuk, hogy a tanács a nemzeti szempontokat fogja maximálisan érvényesíteni, mint hogy a bizottsága maga a részéről nem tudta a különböző döntéseket arbitrás szintén az eltérések tekintetében meghozni, tehát nem szabad csak technikailag megközelíteni a kérdést, amely önmagában nem hozza sokat a konyhára. Hadd mutassak rá hogy már is vannak kompromisszumos javaslatok azok részéről, akik felszólaltak. Máj, talán a saját kommunikációs csatornát kellene ellenőrizni a frakcióján belül. Vannak már kompromisszumok. Ne támadjuk annyira az előadót, nagyon könnyű ez sokkal nehezebb megvalósítani, amit ő tett. Kicsit kemény a kritika, el kell mondjam. Elnökként ad mondjam azt, hogy nagyon odafigyelek, hogy mit csinál az előadó, arra, hogy minden frakciót bevonjam. Kantian úr, négy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Deborah. mikrofonon kívüli hozzászólása az elnöknek. Szóval köszönöm szépen az elvégzett munkát. Tudom, hogy nehéz munka volt az, ez, és hát óriási politikai kitettséget is jelentett mindez, és tudom, hogy kevés idő van már előttünk, de mégis azért ez lehetővé teszi, hogy a dolgokat tovább gondoljuk. Nagyon gyakran a tanács hangoztat, hangoztat bizonyos dolgokat, és mi pedig abból indulunk ki, hogy jó, jó, a tanács nem jutott konszenzusra. Azt hiszem, hogy a parlamentnek világosan kell fogalmaznia, és az álláspontja egy összetartó álláspont kell, hogy legyen. Négy dolgot szeretnék kiemelni, ezekre kellene koncentrálnunk talán, a liberalizáció, a szétválasztás, a szabályozó és a és a negyedik pont az, hogy mit is akarunk az infrastruktúrákba belefoglalni. Kezdjem a liberalizációval. A liberalizációval kapcsolatosan, hogyha a nemzeti, illetve a regionális szintje nem liberalizálják az utasforgalmat, akkor semmit nem teszünk. Semmi értelme az összes többi dolognak nincs. Úgy kell eljárjunk, hogy lehetséges legyen utazni bármely tagállamban egységes szempontok alapján, egységes ismérek alapján, és hogyha valaki most azt veti a szememre, hogy 2007-ben született egy rendelet, amely a közszolgáltatásokról szól, akkor erre azt válaszolom, hogy rajta, de ha hagyjuk azt végre, de azt módosítsuk először. Szóval ez lesz az első dolog, az utasforgalomnak a liberalizáció, enélkül a többiek nincs is semmi értelme azzal, nem is érdemes foglalkozni. Aztán a liberalizációnak a kérdése 2012-től mire szolgál egy negyedik program? Azt mondanám, hogy itt az ideje, hogy előrelépjünk. Na most a 12 hónap, a 12 hónap túlságosan rövid, akkor hosszabbítsuk meg, de eredetileg indulásként erről van szó. Aztán jön a kölcsönös elismerés nélkülözhetetlenül az érvényesüljön a tagállamok között. Következik a szétválasztás. E tekintetben kompromisszumos erőfeszítésre van szükség. Nélkülözhetetlen ez véleményem szerint. De kiemelem még azt is, hogy a kinevezéseknek az ellenőrzésén túl, ugye kérdés az, hogy ki fogja a hatalmat gyakorolni, az ellenőrzés gyakorolni az infrastruktúrákat, felmerül ezen felül az is, hogy ki fogja kinevezni az igazgató tanácsot szabályozó kérdése. Elméletek a szabályozó hatóságnak, európai hatóságnak kell lennie, de a koordinátori szerepet is meg kell őrizteni a nemzeti szinten. Össze kell kapcsolni a kettőt. Az infrastruktúrák, most az infrastruktúrák tekintetében de pályák, és így tovább. Szóval ez egy dolog, rengeteg minden jön itt szóba, de ott van a végső célpont, a pályaudvar, hova futnak be a vonatok. De akár most vonatokról legyen szó, akár pályaudvarról szó, legyen szó mindez az egyes melléklethez tartozik, amely az infrastruktúrnak a tulajdonlásával foglalkozik. Úgy vélem, hogy a Deborah megközelítése bizonyos esetekben picit-picit kockázatos volt és véletlen szerint, szerű, de mégis tovább kell foglalkoznunk ezzel a témával. Ez egy nagyon lényeges ügy, nagyon lényeges téma liberalizálni a fogyasztók javára. Köszönöm, szépen, úr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Kolleginnen und Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretném kifejezni, hogy gratulálok az előadó nőnek, hiszen nem egyszerű munkát végzett. Egyáltalán nem tartom igazságosnak, méltányosnak, hogy újjól mutogassunk rá, és elárasszuk olyan megjegyzésekkel, hogy nem akart együttműködni. Nagyon nehéz mindezt összehozni ilyen komoly témában egyetlen cím alatt. Azt hiszem, hogy az előadónknak teljesen igaza van. A szabályozó hatóságokat ruházzuk fel a megfelelő kompetenciákkal megfelelő jogkörrel. Az essential facilities, alapvető szolgáltatások, lényeges szolgáltatások, ez nem csak leasing formájában kell biztosítani, adásvétel formájában is. Ne legyen diszkrimináció a piacon. Mindenkinek biztosítani kell a hozzáférést. Azt hiszem, hogy az igazgató tanácsok összetételei a következő hetek vita témáját kell képezzék. A holding modell szézúzására ö, térnék rá. Azt hiszem, hogy nem szabad addig lebontani, amíg nem bizonyosodunk meg afelől egyértelműen, hogy ez nem ellentétes a versenyjoggal. Pontosan tudjuk, hogy hogyan alakult azokban az országokban a helyzet, ahol ezek a holdingok gyengék. Van olyan ország, ahol a toplista elején vannak ezek a holdingok. Szociáldemokrataként Hadd ismételjem el, hogy van olyan megállapodás, amelyet hátrányosan érintene, hogyha a holdingokat és más hasonló vállalattípusokat leépítenének. Ne felejtsük el, hogy ott munkavállalók dolgoznak a strike joga következő pont. Az is, amit fontosabb ö, szerep jut nekik, mint a minimális szolgáltatás. Ezt nem szabad veszélyeztetni. Ö, a vasút működése mindenhol deficites az Európai Unió területén. Szétválasztás, igen, szétválasztás, nem. Nos, ezzel kapcsolatban ne felejtsük el, hogy ö, a, az árak nőni fognak, de valószínűleg az utazások hossza is. Ez az európai polgár kell megfizesse, ezért fontos, hogy tartsuk az októberi határidőt, addig ki kell dolgozni az erre a névre méltó kompromisszumot. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Fidanza úr. Grazie, presidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. a magam részéről is a támogatását támogatásunkat szeretném kinyilvánítani a jelentéstevő kolléganőnk felé. Azt hiszem, hogy ez néhány plusz év lehetővé, plusz hét elnézést, a tolmács, tehát a néhány plusz hét lehetővé teszi, hogy még inkább tartalmasá tegyük a jelentésünket. Na most szeretnék kitérni arra, amiről beszélt már kollégánk Kancsián kollega a piacnak a nyitása tekintetében nem várhatunk 2012-ig, amíg a bizottság erre zöld utat ad, mint ahogy azt javasolta El Kadraui kollégánk nem szabad, hogy kitérjünk a kötelezettségünk alól, nevezetesen az egyre nagyobb piacnyitás irányába kell, hogy hassunk, meggyőződésem, hogy ez most egy lehetőség, amelyet mindenképpen ki kell aktáznunk hála a kellő konkurenciának javítani fogjuk tudni a kínálatnak a minőségét, a szolgáltatásoknak a tartalmát. Az Egyensúlyra kell természetesen majd törekednünk, az első fázisban a regionális közlekedés jöhet majd szóba, és aztán fokozatosan a nemzeti közlekedés. Nagyon sok vélemény nyilvánult meg, amelyet itt most összefoglalt a jelentéstevünk, nagyon sok dologgal egyetértek, valóban arra van szükség, hogy nagyon konkrét, világos legyen a feladat köre a szabályozónak. Pozitív módosítók születtek nagyon nagy számban. Meggyőződésem az, hogy a jelentéstevőnek az álláspontja lehetővé teszi az, hogy a nemzeti szabályozatnak a hálózata jöjjön létre. Ez egy nagy előrelépés lesz. Mindennek az lesz a célja, hogy kialakuljon egy olyan hatóság is az európai szinten, amely felügyeli a nemzeti hatóságokat, és ezáltal a hiányos túlságokat tudja majd orvosolni, mint hogy ez más leten is megtörténik. A célokkal kapcsolatosan még az is jelezném, hogy arra lenne szükség, hogy az Európai Bizottság aktívabb szerepet töltsön be a nemzeti kapcsolatokkal kapcsolatosan is. Ez kívánatos lenne. A szétválasztással is foglalkoznék most. Az a gondolatom e tekintetben, hogy egy integrált modellt kellene követnünk. Az infrastruktúrák kezelőnek a hatásköre lehetővé kell, hogy tegye, hogy alapvető funkciókat töltsenek be. Úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlen a különböző szétválisztás, a különböző osztályok, részlegek között, a számításban, illetve a személyzet kezelésében az átláthatóság így módon nyilvánulhat meg. Meggyőződésem az, hogy a függetlenség, az átláthatóság nélkülözhetetlen szempontok az egész rendszerben, ez biztosíthatja azt, hogy a szabályozó a kellő szerepét betöltse. Ami pedig a holdingot illeti, ez is ezeknél is. Ez a fajta fejlemény hatékonyabbá teheti a dolgokat. Ha hatékonyabb piacot akarunk, akkor jobban körül kell határolnunk, hogy mit is érintünk infrastruktúrák alatt, mint egy Kancsán kollega is ezt megfogalmazta. És ennek tekintetében kell kitérnünk mindenre, többek között a pályaudvarokra is, a pályaudvarok is az infrastruktúrát részét képezik. Visszatérek még a piacok nyitására e tekintetben a nemzeti szabályozónak nagyon erőteljes szerepe kell, hogy legyen, csak úgy, mint az európai szabályozónak is. Köszönöm. Köszönöm, Tikau asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A magam részéről is szeretnék köszönetet mondani, és gratulálni a jelentés tevő asszonynak. Sok sikert kívánok neki, így is már nagyon jó minőségű munkát végzett. Ami pedig a vasúti befektetéseket, beruházásokat illeti, azt látjuk, hogy a beruházásoknak a szintje csökkent az utóbbi években. Ez áll az infrastruktúrák esetében, mint azoknak a karbantartására is, és az újaknak a kialakításában is. Egyes esetekben a szolgáltatásoknak a minősége csökkent. Arra törekszünk ugyanakkor, hogy az utasoknak a száma az növekedő csak úgy, mint a fuvarszállítással foglalkozó cégeknek a száma. Az új vasúti csomag lehetővé kell, hogy tegye a minőségi és a biztonságoknak a fokozását, a foglalkoztatás biztonságára is gondolunk, és itt a lehető legerőteljesebb szabályozása van szükség, miközben a transzparencia és a verseny is biztosítatik, de nem akármilyen áron. A szétválasztás, az infrastruktúrás és a vasúti szolgáltatások között nem szabad, hogy negatív hatással bírjon a foglalkoztatásra a szociális jogok sem szabad, hogy megnyilvánulásra kerüljenek ennek hatására. Éppen ezért itt a szociális szempontokra figyelemmel kell lenni, nem szabad, hogy a szociális dömping alakuljon ki, tisztességtelen verseny érvényesüljön, és ezért felhívom a piaci szereplőknek a figyelmét mind erre. Az infrastruktúrára való hozzáférés tekintetében pedig nem szabad, hogy a következmény az legyen, hogy az utasok nem férnek hozzá információkhoz. Ennek negatív hatása lenne például a vasúti jegyek árának alakulására. Az Európai Bizottságtól pedig azt várjuk el, hogy kövese nyomon a foglalkoztatás alakulását, a szociális szempontok érvényesülését és a szabályoknak az érvényesülését. Azt szeretnénk, hogy a, a bizottság felvenni a kapcsolatot a szakszervezetekkel és a fogyasztói érdekvédelemmel a vasúti köz, ö, szem, szállított személyek esetében. Amennyiben a tagállamok megtehetik azt, hogy vasúti társaságokra bízzák azt, hogy a zsírsa tudát fejleszék, még ha ez történne is, akkor is a felelősség a tagállami felelősséget érinti. Éppen ezért nélkülözhetetlen az, hogy a nemzeti kormányok biztosítsák a szükséges finanszírozást. Éppen ezért a nemzeti fejlesztési tervekben, a vasúti hálózatoknak a fejlesztési tervében a célkitűzés nem 5 éves kell, hogy legyen, hanem 10 éves. Elnök úr, szeretek még kitérni arra, mennyire fontos, hogy kitekintésünk legyen azért, hogy a tagállamok elő idővel rendelkezzenek ahhoz, hogy modernizálják a hálózatukat, és alkalmazkodjanak az új elvárásokhoz. Úgy vélem, hogy a moder, modernizálás nélkülözhetetlen, és hát ez indokolja azt, hogy több mint 700 módosító ö, született, és itt az utóbbiak ö, sorában a 700 alak felettieknél szerepelnek az erre vonatkozó javaslataink. Az első csomag, vasúti csomagot nem hajtották kellően végre a tagállamok. Ez sajnálatos visszalépést jelentett, és ezzel szemben szükségünk van egy versenyképes piacra, mert ez az egyetlen egy dolog, amely levelheti a vasút részarányát. Bilbao asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak de crear un verdadero... Csak a módosítókról alkotott véleményemet szeretném emlékeztetni a szakbizottságot. Szerintem interoperábilisnak, versenyképesnek kell lennünk, és jobb minőségű szolgáltatást kell nyújtanunk a klienseknek. Ahhoz azonban, hogy ezt elérjük, ki kell nyitnunk a vasúti piacot. Ez a lényege azoknak a módosítóknak, amiket támogattam. Ehhez azonban a jogszabályokat át kell fésülnünk ahhoz, hogy nagyobb átláthatóságot biztosítsunk. Be kell ruháznunk az infrastruktúrákba, és az új infrastruktúrákat karban kell tartani ahhoz, hogy versenyképesek lehessünk. Ezen kívül én is szeretném megvalósítani az igazgatás és a működtetés szétválasztását hiszen csak így lehet versenyképesen használni az infrastruktúrákat. kell, hogy legyen egy szabályzótestület, amely felügyeletet valósítja meg annak érdekében, hogy a diszkriminációt elkerüljük. Ezen kívül mindenki egyelő mértékben és ugyanazokkal a szabályokkal hozzáférhessen a vasúti szolgáltatásokhoz. Ehhez azonban a költségvetést is egyértelművé kell tennünk. Már elhangzott a 342-es módosító felhívja a figyelmet arra, hogy a tagállamoknak konzultálniuk kell regionális hatóságokkal is, ahhoz, hogy a nemzeti stratégiákat a regionális szükségleteket figyelembe véve valósítsák meg. A helyi hatóságokat el kell ismernünk európai szinten, hiszen ők a mérvadóak a saját régiójukban. Az én módosítóim azt is hangsúlyozzák, hogy nagyon fontos egy európai szabályzó testület létrehozása, mely független lenne és hatékony. Bár én két éven belül szeretnék egy ilyen szervezetet látni. Ezen kívül a korrelációs táblázatokat is szeretném látni, hiszen csak itt teremthetünk jó biztonságot. Még nem hallottam érveket arra, hogy miért ne használhatnánk a korrelációs táblázatokat, hiszen ezek biztosítják a jobb biztonságot számunkra. Ennyit szeretem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rike úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet Debarának a munkája minőségért. Az európai vasúti hálózat Európának a szimbóluma. Itt nem csak a közlekedésről van szó, meg kell nyitni, inkluzív, inkluzívnak kell lenni, átláthatónak. A vasútnál ez egy külön kérdés. 15 éve próbálkozunk vele, és nem sikerül. Mindenkit olyan, hogy mit kell tenni azért, hogy hatékony európai vasúti rendszer legyen. Meg kell nyitni a hálózatot, erős szabályozó hatóság kell, európai szinten kell szabályozni. A ö, szociális aspektust is figyelembe kell venni. Ez politikai kérdés, mindenki tudja, de gazdasági kérdés is az infrastruktúrát el kell látni a megfelelő láthatósággal és költségvetéssel. Mindenki tudja, miért vannak ilyen viták. Nem is értem az érveket. A holding az azért jó, mert működik. Ne nyúljunk hozzá, mert működik. Nos, minden monopolisztikus rendszer úgy véli, hogy ami működik, az nem szabad hozzányúlni európai hozzáadott érték van, hát ez az igazi kérdés. Ne maradjon az ilyen rendszer. De vannak erre más példák is. Csak azért, mert már úgyis benne vagyunk. Az előadónak azért ne néz a munkája, mert a ö, politikai ö, frakciók helyett itt nemzeti különbségek vannak. Látjuk, hogy a tanácsnak mi a válasza erre. Hogyha így folytatjuk, akkor ugyanott tartunk, mint 15 éve. A bizottságtól elnézést szeretnék kérni. Amikor először beszéltünk erről, akkor azt mondtam, hogy nagyon csalódtam a bizottság dokumentuma miatt. A elnézést kérek, mert sokkal jobb, mint a tanácsi. Igazán a tanácsi dokumentumban csalódtam. Most már látom. Jó, lehet visszafelé is haladni, hát vasútról van szó. A fehér könyv 10-20-50 év perspektívájával csodálatos, amit itt végzünk. Ha összehasonlítom a ö, várható eredménnyel, inkább nem is mondom. Gross úr azt mondta, hogy 50 éves ez a 50 évre szól ez a fehér könyv, hát erről ne is beszéljünk. Ma úr. Köszönöm szépen. Először hogy gratuláljak a jelentéstevő kolléganőnek, és sok sikert kívánok. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy munkát végzett, amikor a bizottság javaslatát meghaladta. Az elhalasztást is üdvözlöm. Úgy gondolom, hogy így több időnk jut az értékelésre. És hogy kihasználhatjuk azt az időt, hogy vitázzunk. Röviden néhány pontban, amelyekkel nem tudok egyetérteni módosítókat is beadtam. A szétkapcsolást illetően szerintem előbb tapasztalatra van szükségünk, és garantálnunk kell a piacnyitást. Az igazságos versenyt. Ez pedig ahhoz vezet, hogy erős, szabályzó testületre van szükségünk. Aki nem akarja a szétkapcsolást, annak ez logikus következtetés, hogy nagy szaktutású szakértői kártából álljon ez az Európai Szabályzóügynökség. De itt is meg kellene várnunk, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtünk. Aztán a szolgáltatási létesítmények rendelkezésre bocsátását illetően. Ehhez liberalizálni kellene a nemzeti közlekedést, de meg kellene várni a bizottságnak a negyedik vasúti csomagját, hiszen ez nem csak a vasútra hat majd ki, hanem minden tömegközlekedési formára. Tehát üdvözlöm továbbra is az ellenőrző hatóságok szerepének kidomborítását, azt, hogy a szociális dömpinget el akarjuk kerülni, hogy a munkavállalási feltételeket felügyeljük, el akarjuk kerülni azt a helyzetet, ami néhány éve kialakult a közutakon. Az infrastruktúrák erősítését is szeretném támogatni. Többek között a sztrájkhoz való jogot. Aztán a külső költségek internalizálását is támogatom, hiszen így kerülhetjük el a verseny torzítását a kompromisszumos javaslatokat, értékeljük ki a következő hónapokban. Köszönöm. Köszönöm szépen, uh, Danton úr. Köszönöm szépen, Dante úr. Köszönöm szépen. Grossz úr elmondta, hogy mi az ambíció. Tíz éve mit akartunk, megnyílt ez a munkaterület, de mindenhol félkész állapotban találjuk. Mit tehetnek az európai polgárok most? Mit látnak? A nyitás nem jelenti azt, hogy javult volna a szolgáltatás. Sőt, visszalépés van egyes területeken. Nézzük meg, hogy mi a helyzet. Több vasúti társaság van, nézzük meg, hogy mekkora a verseny néha ennek csak az ego az oka, és látjuk, hogy ö, ott, ahol nemzetközi vonatok közlekednek száz éve, ö, most autóbusszal ö, szállítják a, az embereket, az utasokat, mert két nemzeti rendszer között már nincs kapcsolat. Az európai polgárok azt látják, hogy fordítva csinálunk. Üdvözlöm az előadó bátorságát. Bármilyen megoldást is választunk, gyorsan kell eljárni, és hatékonyan. Az előző vitában elhangzott, Rike kolléga is utalt rá, a, az utas forgalomban a lehető legkevesebb széndiokszid termelődjék. Az Európai Parlamentben mm, a, az érdek ütközést próbáljuk elkerülni. Márpedig ez elkerülhetetlen, és így nem a polgárok érdekeit szolgáljuk. Köszönöm szépen, mivel a bizottság kapna szót, magam is hadd mondjam el, hogy úgy gondolom, hogy Rike alelnök nagyon érdekes dolgot mondott amikor azt mondta, hogy komoly vita várható ebben. De lesz parlament, itt lesz kompromisszum, de a tanácssal lesz az igazi vita. Már megpróbálta feligíteni a tanács a bizottsági javaslatot. Nagyon nehéz helyzettel találjuk ma is szembe magunkat, hogyha megpróbálunk előrelépni egyes tagállamoknak. Az a szinte, hogy előre lépjenek, ténylegesen európai vasúti rendszert akarnak, de mások nem, hanem nagyon jól el vannak a maguk határai mögött. Elsáncolták magunkat, magukat a barikátnak az egyik oldalán maradnak. Én szeretnék tovább tekinteni, és megnézni, hogy az európai vasúti rendszert hogyan szolgálhatjuk. Szét kell -e válaszani, vagy sem? Ez valóban kérdés, de a lényeg az, hogy a status quo nem opció. Nem maradhat így a helyzet, 1989 óta vagyok az Európai Parlamentben. Más közlekedési módok sokkal gyorsabban fejlődtek, mint a vasút. Valami előrelépés történt, de hát nem TGV sebességgel haladunk a vasúti területen hanem egy tankhajó sebességével. És itt van még a repülés, a légi közlekedés. Európai vasúti rendszert szeretnénk, hogyha mi az Európai Parlamentben nem tudjuk a prioritásokat és az elveket megállapítani az európai rendszerről, akkor teljesen bizonyos, hogy a miniszterek tanácsa sem fogja ezt megoldani, mert nem érdekük. Szeretném, hogyha a, az előadó mögött együtt működnénk, az előadó támogatnánk, és egy pontos parlamenti álláspontot kialakítanánk októberre a tényleges amely vár ránk, mint mindig most is a tagállamokkal kell megvívni, akik a maguk erődítményében, a miniszterek tanácsában ülnek. Köszönöm a bizottság nevében. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm elnök úr. Hogy kezdjem azzal, hogy mindenképpen utalni kell a múlt heti eseményekre és a tanácsra. Bár néhány tagállamnak nagyon konzervatív volt az álláspontja, a tanács nagy többséggel elfogadta az általános megközelítést. Ez a szöveg nem ideális, sok kompromisszumot igényelt, nem tetszik igazán a bizottságnak sem. Sok javaslatot felhigítottunk, de a bizottsági javaslatok lényegét átadtuk. Ami a tanácsot illeti, a tanács arra ösztönzi a parlamentet, hogy haladjon előre. Ehhez képest ma itt azt hallottuk, hogy el akarják halasztani a vitát. Ön nem régen azt írta a bizottságnak, a szakbizottság részéről, hogy kiábrándult, amiért elhalasztják ezt a vitát. Let me, let me finish. No, no, no, no, no, Nem, nem. Ön az én szakbizottságomban ül, az én parlamentemben. Ha most be akar olvasni a parlamentnek, azt illetően, hogy milyen gyorsan cselekszünk, amikor évekig vártunk a bizottságra, azt javaslom, hogyha ilyen hangnemben kíván válaszolni, akkor zárjuk is le, és menjünk a következő napi rendi pontra. Csak azt akartam elmondani, hogy nagyon kiábrándító, hogy önök úgy döntetek, hogy elhalasztják. Nagyon sok módosító indítvány van, amit a TRAN bizottság tagjai nyújtottak be, úgyhogy ilyen rövid időn belül lehetetlen választ adnunk. Néhány módosító indítvány különösen ami a 13-as szikra vonatkozik, tovább higítja a javaslatot. Ami a szétkapcsolást illeti. Már erről beszéltünk. Ami a bizottság szabályozó jogkörét illeti, ezzel kapcsolatban is érkeztek módosító indítványok, de voltak olyanok is, amelyek a nemzeti hatóságok független szerepét hangsúlyozzák. Possibility to enforce decision uh, and to take uh, sanctions. Ilyen esetekben, amikor megszegik az ezek kapcsolatos jogszabályokat, szankciókat kell foganatosítanunk. Hogy hangsúlyozza? Uh, and also the possibility egy szabályzó testületet szeretnénk létrehozni Európai Unió szinten, de ehhez hatékony hatóságokból álló hálózatot kell képítenünk. Sok képviselő derogációt javasolt. Ez érzékeny kérdés. A derogációt mindig objektív elvek alapján kell megítélni. Végül, ami But the Commission has only uh, modified some... Uh... A, a vízum helyzetet illeti, mi azt az álláspontot képviseljük, hogy ezt nem lehet módosítani, mert ez az intézmény közötti megállapodás része. Köszönöm. I bring the rapporteur in, I remind the committee. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy törvényhozási eljárás van, és az átdolgozott változatban jelentős módosítások szükségesek, és ezt a szerződés szerint kell megoldani a jogalap szerint. Ezért a szakbizottság Kaszaretje úr jogosult módosítani a teljes bizottsági javaslatnak a tartalmát. Demokráciáról meg nem kérünk leckét. Szerikjári asszony. Grazie, Presidente. <clears throat> Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani előtt a kollégáknak, a jelentéstevőknek. Nagyon tartalmas volt ez az eszmecsere. Lehetővé tette azt, hogy pontosítsunk bizonyos álláspontosokat. Ugyanakkor szeretnék most kitérni arra, amivel Kramer úr foglalkozott, mert e tekintetben nagyon világosaknak kell lennünk úgy vélem, hogy mindenképpen kölcsönös tisztetben tartásra van szükség. Tisztelnünk kell egymás munkáját. Azt hangzott el, hogy nem kellően működtem együtt a kollégákkal. Ez lehet, hogy még tovább, mármint hogy az együttműködés lehet, hogy tovább fejleszthető, de világos az, hogy a kompromisszumok alapja csak az lehet, amit megküldtek a különböző kollégák, a jelentéstevők. És hát múlt héten találkoztam a jelentéstevőkkel, és akkor az van állapotunk meg, hogy az én feladatom az lesz, hogy a kompromisszumos módosítókat fogalmazza meg, a felhatalmazáson alapuló jogi alkotósokkal kapcsolatosan, a szabályozókkal kapcsolatosan, még a holnapi ülésünk előtt. A mai napon megkaptam a kompromisszumos szövegjavaslatokat, de ennek ki, ezen kívül semmi semmi más még nem létezik. Úgyhogy a dolgokat azért tereljük mederbe. Hogy legyen jobb az együttműködés, persze, hát erre készállok, most és máskor is. Erről majd holnap még eszmét cserélünk. Egy biztos, hogy ebben a javaslatban én azt hiszem, hogy kellene összefoglaltam a kollégák javaslatait. Főként a szabályozóval, a megerősített szabályozóval kapcsolatosan egyetértek itt számos hozzászólával, Gross úrral, Tremoza úrral és más kollégákkal is, mint azokkal, akik ezt hangoztatták, és jelezték, hogy a szabályozó alapvető fontosságú szereplője a képletnek legyen neki kellő finanszírozása, legyen meg a függetlensége, legyenek meg neki az intézményi kapacitásai, és így tovább. Úgy vélem továbbá, hogy szükség van arra is, hogy a kellő munka alap is megteremtődjék, az 31-es és 32-es cikre tudok itt utalni, mint ahogy azt tette Cile kollégánk is. Ami pedig Kramer úr és mások is által jelzett kérdést illeti nevezetesen, hogy szükség van-e a kivárása, vagy sem, megvárjuk-e a bírósági határozatokat, vagy sem. Nos, az a véleményem, hogy az Európai Parlamentünknek a feladata az, hogy a jogalkotással foglalkozzon. És az Európai Parlament nem teheti meg azt, hogy függetlenül végezze teljes mértékben munkáját az Európai, Parlament, Európai Bíróság határozataitól. De úgy vélem, hogy itt a saját hatáskörünkben kell eljárnunk. Aztán van némi keserűség is bennem bizonyos mértékben keserűség van bennem, Vilc úr, nincs, de gondolom ezt majd elismétlik, elmondják nekik. Szóval úgy vélem, hogy, és ez teljesen nyilvánvaló, hogy az európai parlamenti képviselők az európai polgárokat képviselik. De hogyha most itt a nemzeti szervezeteket véle, véleményét képviselnénk, akkor azt ez azt jelenteni, hogy teljes mértékben tévedek. Vilz a maga részéről a Deutsche képviselte. Ezt én sajnálom. Nekünk nem ez a feladatunk, hanem az, hogy az összes európai polgárt véleményét képviseljük. Erre törekedtem úgy, hogy teljes megbevetéssel aktívan fogalmazta meg ezt a javaslatot az átdolgozásra vonatkozóan. Kicsit keserű vagyok, mint hallhatják a hangjaimból, de azt hiszem, hogy egyszerűen csak egy félreértésről van szó. Egyetértek Grósul szavaival, aki azt mondotta az összefoglalójában, hogy mi is a célja az unbundlingnek, a, illetve a, a szétválasztásnak, ami lehetővé teszi azt, hogy hogy a függetlenség egyértelmű legyen, a hozzáférhetőség biztosított legyen a vasúti közlekedés tekintetében. Úgy vélem, hogy hát, Kedraui javaslata is nagyon izgalmas, főként a liberalizációval kapcsolatos észrevételei. Kancsán úr és mások is fontos szempontokat fogalmaztak meg, és azt hiszem, hogy ezekről mind vitát kellene folytatni a szakbizottságunkban. Nagyon egyértelmű, világos, eredményre vezető eszmet cserét kellene, hogy folytassunk a közlekedési szakbizottságban. Ami Düra asszonynak a javaslatát illeti, azt javasolnám, hogy a jelentéstevőnek az anyagát olvassa még figyelmesebben, mert azt hiszem, hogy abban kellően, kellően világosak a dolgok. Ha nem így lenne, akkor kész vagyok persze pontosítani a szöveget, de úgy vélem, hogy a dolgok célokat eléggé egyértelműen rögzítettük abban. Részt vettem a vitában, és hogyha mindenki ö, meghallgatott volna a korábbi viták során is, akkor ö, azt hiszem, hogy a dolgok sokkal egyértelműebbek, világosabbak lennének. És ami pedig a szociális szempontokat illeti, egyetértek Tikau képviselőasszonynal. Valóban ez egy olyan szempont, amelyet én mindig is figyelembe vettem, és ugyanígy figyelembe vettem az összes megfogalmazott észrevételt, amelyet a szakszervezeti szervezetek fogalmaztak meg. Ami pedig ami pedig az átdolgozást illeti. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak a feladata, hogy egy nagyon bátor, kiálló javaslat sort előállítani, azzal előállni és így módon reagálni a bizottsági javaslatra. 2012-ben hatalmas munka vár ránk. Ez azt jelenti, hogy elkötelezetteknek kell lennünk, erőteljesen ki kell majd állnunk, figyelembe véve a vasúti szolgáltatás szükségleteit. De elnök úr, jelzem azt, hogy a vasúti közlekedés egy olyan téma, amelybe az Európai Parlament és a bizottság is fontosnak tartja a beruházásokat. A beruházásokkal többek között a zöldi tételben, az környezeti szempontok érvényesítésében, és hát olyan infrastruktúráról van szó, amely hát közös kell, hogy legyen, és hogyha ilyen célokat fogalmazunk meg, akkor tudunk majd eleget tenni azon követelményeknek, elvárásoknak, amelyeket ránk várnak 2012-ben liberalizáció térén, terén és más ter- téren. Ezért is van szükség a nagyobb egyértelműségre a bizottsági javaslatokkal kapcsolatosan. Köszönöm szépen, szeretném elismét, elismételni, hogy elhalasztottuk a szavazást a parlament demokratikus döntése alapján, az októberi ülésszakra. Ez lehetőséget ad arra, hogy további ö, megfontolás tárgya legyenek a módosítók augusztusban. A, az előadó ö, beszél az összes árnyékjelentéstevővel, és megpróbál kompromisszumokat összehozni minden frakció, minden árnyék jelentésével, és októberben szavaz a szakbizottság, valószínűleg a plenáris novemberben. Erre most már 15 éve várunk. A következő téma napi renden megállapodás az EK és Mexikó között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről. Megadom a szót Cikeu asszonynak. Hadd mondjam el, hogy kérem, csöndben hagyják el a termet, csak egy, te, egy ülést tudunk tartani termenként a parlamentben, e, azt most én elnöklöm, e, kérem, hogy legyenek ilyen udvariasak az előadóval, hogy csendben hagyják el a termet. Köszönöm szépen, elnök úr! A mai napon egy olyan megállapodásról beszélünk, amely a tanácsnak a javaslata alapján született, és amely egy megállapodás az LK és Mexikó között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről. Tehát ismétlem, a megállapodás az LK és Mexikó közötti a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről. A nemzetközi kapcsolatok és a tagállamok közötti kapcsolatok, illetve a harmadik államok közötti kapcsolatokat különböző bilaterális kétoldalú megállapodások rögzítik. Aztán 2002-ben az Európai Uniónak a bírósága úgy döntötte, hogy a hagyományos kétoldalú kapcsolatokban kötött különböző kitételek, azok ellentétesek a közösségi szabályozással. Következésképpen az Európai Bizottság megállapodott, illetve hát megtárgyalta, kitárgyalta azt a megállapodást, amely itt most előttünk van, és amely 13 bilaterális megállapodásnak a felújításáról, illetve megváltoztatásáról rendelkezik. Ez az az új megállapodás tartalmaz néhány rendkívül fontos kitételt, például a második cikk a kijelölési záradékról szól, a hármas cikk a biztonságról, a négyes cikk a versenyszabályokkal való összeférhetőségről. Szeretném aláhúzni azt, hogy az eredeti megállapodás, a 2008-as, szintén rendelkezett a kölcsönösségnek a fogalmáról, az üzemanyag adó kivetéséről, illetve a Mexikó és más amerikai államok közötti repülés járatoknak a tevékenységéről. Sajnos a tanács nem tudta elfogadni ezt a fajta rendelkezés következésképpen ez kikerült a javaslatból. Aztán az, ami megkötetett az 2010-ben, az nem került utána érvényesítésre. Mindenképpen szükség van arra, hogy itt most az Európai Parlament a támogatását adja. Támogatom ezt a megállapodást, és hagy jelezzen néhány adattal az, hogy mennyire fontos az EU és Mexikó közötti kapcsolat. Ez a megállapodás megállapodás mit is hoz? Nos, hát az, hogy a Mexikó, a Mexikó egy, illetve nagyon fontos piacot jelent az EU-s légitársaságok számára. 2090 2,5 millió utast és 90 ezer tonna áruszállítását jelentette ez a piac a fuvarozók számára. Megállapítom azt is, hogy ö, ö, a kereskedelmi uniós partnereink között rendkívül fontos szerepet tölt be a 21. és hát a fordított irányba pedig a kettes pozícióról beszélhetünk, Egyesült Államok, Amerika, illetve Kína előtt, ami pedig az áruforgalmat illeti a javaknak az értéke, amelyet importáltunk, 909 milliárd eurót tett ki, és az unió által exportált áruknak az értéke pedig 15,9 milliárd eurót tett ki milyen import termékek jönnek itt alapvetően szóba, a különböző képeszközök, az optikai tárgyak és a nyers anyagok, elektromos termékek, vegyi anyagok és különböző ásványok jönnek szóba a másik irányba, mint hogy a kereskedelmi kapcsolat az EU között és Mexikó között rendkívül fontos ez az előcsere forgalom, figyelembe véve a piacoknak a méretét is, azt javaslom a szakbizottságunknak, hogy támogassuk a megállapodásnak a megkötését. Köszönöm szépen. Köszönöm eh, szépen. Gross Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak a bevezetőért, <clears throat> azért, hogy ilyen didaktikus és tisztán fogalmaz. Valóban Mexikó nekünk fontos partner. Mindig megdöbbent engem, hogy olyan partnerek, amelyek nem ennyire fontosak, mennyivel több mindent sikerül ők az USA-val kétoldalú szerződésekben. A szerződésnek ezen formája, jó formája a szomszédsági együttműködésnek. Globalizált világban élünk, de szabályokat be kell tartanunk és véleményem szerint jó irányba haladunk. Kicsit el lehetne mélyíteni, de ez egy nagyon jó alap. Köszönöm a jelentést, és természetesen támogatom. Köszönöm, Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Tikau asszonynak. Egy egész sorozat légi közlekedési szerződést tisztázunk majd, ebben a Mexikóval kapcsolatos viszonyról van szó. Mexikó nagyon fontos az uniónak, és ezért, amit Gross úr mondott, ez lehetne egy alap egyezmény, egy szélesebb egyezményre. Említettük Kanadát, az USA-t, én mindig inkább Kanadát venném példának, hiszen nagyon kiegyenlített szerződéseket köt az EU-val. Jó lenne a Mexikóval is ez lenne a helyzet. Hát, eddig csak az USA esetében kérdőjeleztük meg, hogy rászavazzunk-e a szerződése. Itt nem kérdés, diszkriminációmentes megközelítésről van szó, bilaterális ellenőrzésekről, versenyképességről, és minden jó és józan dologról, úgyhogy teljes mértékben támogatja a frakció. Köszönöm. Köszönöm, Foster asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Tika asszony. Mindennel egyetértek. Nyilvánvaló, hogy nagyon fontos a kereskedelmi kapcsolatunk bizonyos országokkal, így az ECR e részéről támogatjuk ezt a pozíciót. Köszönöm. Köszönöm. Bizottság. Merci, euh, président. Et... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönetet mondani Tikau asszonynak is a jelentéséért, és a következtetésekért is, amelyet megfogalmazódott. Azt javasolja a Tikau asszony, hogy az Európai Parlament támogassa ezt a megállapodást, mint ahogy Tikau asszony jelezte, ez a megállapodás azt szolgálja, hogy a jogbiztonságot visszahozzuk. 12 két oldalú megállapodás kötetett korábban, és amelyek illegálisnak tekintettek, legalábbisek pontosabban az Európai Bíróságnak, Közösségek Bíróságának a fényében, illetve dönt határozatnak a fényében, itt a, itt a 2002-es usa kapcsolatos egyéb tételekre. Na most mindez lehetővé teheti majd a jövőben azt, hogy az európai légitársaságok elinduljanak Mexikó felé, bármelyik tagállamról legyen szó, bárhol is telepedett le a szolgáltató, feltéve, hogy persze ezek a két oldalú kapcsolatok létezzenek a tagállam és Mexikóval, és feltéve, hogy legyen persze erre kellő forgalmi igény. Ez azt hozza, hogy a jövőben az európai jog teljes mértékben fog majd érvényesülni. Ez a 45. ilyenfajta megállapodás és azért is lényeges, mert mint ahogy Tikau asszony pontosan kiemelte azt, és a hozzászóló képviselők is ezt megfogalmazták, úgy szintén, tehát ez a megállapodás gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy alapot képezen egy továbbhaladás számára, egy sokkal jelentősebb tovább lépés számára. Ez egy globális megállapodás lehetne a későbbiek során, egy olyan megállapodás, amelyet már tárgyalni fogunk az Európai Parlamentnek a támogatásával, az Egyesült Államokkal, Kanadával és Brazíliával. Ugyanis nagyon lényeges az, hogy a kereskedelmi kapcsolatokhoz meglegyen egy ilyenfajta eszköz Mexikó és Európa között, ugye gondoljuk arra, hogy ez két millió 200 ezer utast jelent, és hát ha megnézzük a térképet, az amerikai térképet, akkor eleve az ember már meggyőződhet arról, arról hogy a globális megállapodás, amely azt hozhatná majd, hogy liberalizáljuk a, a piacot és konvergálunk egy olyan országgal kapcsolatosan, mint Mexikó, rendkívül lehetős előrelépést jelent. Nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottság kész ezt a szempontot megvizsgálni, de önök pontosan tudják azt is, hogy kettő előfeltétele van mindennek. Az egyik az, hogy a másik ország, a partnerország is érdekelt legyen egy ilyenfajta megállapodásban. Ezt még Mexikóról nem tudjuk kimondani, nem ismerjük az álláspontját. A második előfeltétel pedig az, hogy az Európai Bizottság felhatalmazást kapjon ilyenfajta megállapodásnak a tárgyalására a tanácstól. A két feltétel érvényese, érvényese esetén tudnánk akkor tovább lépni. Elnök úr, mint hogy most köszönetet mondanék Tikaoszonnak, és jelezném azt, hogy köszönetemet mondom a önök szakbizottságának azért, mert hogy múlt héten a közlekedési tanács tovább tudott lépni a különböző megállapodásokban Moldáviával. Íme egy olyan fajta ugye felhatalmazás, amely lehetővé teszi azt, hogy megnyissuk a tárgyalásokat. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen az információt a bizottság részéről akkor a kerekek elkezdenek forogni. Moldovával kapcsolatban is. A Vexikóval kapcsolatos szavazás augusztus végén lesz, a szakbizottságban a plenárison pedig szeptemberben remélhetőleg. Nos, köszönöm szépen, köszönöm az előadónak. Az egyéb alatt nem tudok semmilyen pontról akkor eh, szeretnék emlékezetni a következő ülés Brüsszelben lesz 2011. Eh, eh, július 11-én hétfőn. Köszönöm, hogy nekünk szentelték a délutánt, és köszönöm a tolmácsok munkáját.